Good morning, everybody. Uh, Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlök mindenkit az utolsó szakbizottság ülésünkön a nyári szünet előtt. El is kezdjük. Draft opinion on the... A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy 38. napja állnak vitában a parlament vezetőség által egy oldalon rájuk kényszerített kiegyensúlyozatlan és igazságtalan munkakörülmények miatt a parlamenttel. Sajnálata tájékoztatjuk Önöket, hogy túlmunkát nem végzünk, megértésüket köszönjük. Az Európai Bizottság egy igen jó javaslatot dolgozott ki. A cél az, hogy több dinamikus, mindenek előtt dinamikus adatot, amelyik valós idejű változáson megy át, hozzáférhetővé tegyék minden nemű alkalmazás számára. Ez a gazdaság a fogyasztók szempontjából is óriási előnyökkel járna, meg összességében a társadalom számára. Azt gondolom, hogy az 53 plusz, és az azt követő cikkek értelmében bevonnak bennünket ebbe a munkába, úgy gondolom már korábban elmondtam az első vita során, hogy annak az előnyei, hogy megnyitják az adatokat már az elejétől fogva, tehát alapbeállításban ennek a, az előnyei sokkal nagyobbak, mint a költségei, és az előnyök nem csak a társadalom számára jelentkeznek úgy általában, hanem maga az igazgatás is előnyökkel szembesül hiszen strukturált módon férnek hozzá a saját adataikhoz, és az igazgatás egyik részének a belső felhasználói, akik szintén nehézségekkel szembesülnek, amikor más adatait kell használni, nos, ők számukra is egyszerűsödik a munka. Van egy néhány módosítás, amit eh, annak a lehetőségét szigorítani szeretnénk továbbra is az igazgatás számára, hogy pénzt kérjen a közszolgálati adatokhoz való hozzáférés miatt. A tapasztalatok azt mutatják ugyanis, hogy az esetek nagy többségében ezek a költségek nem járulnak lényegesen hozzá a finanszírozáshoz, a, tehát a hozzáférhetőség finanszírozásához. Tehát ezt szigorítjuk azt, ahol elengedhetetlen és mindenképpen szükséges a finanszírozáshoz ez. A másik pedig egy piaci koncentrációra is szükség van a cégek száma, amelyek képesek ilyen adatokat kezelni, viszonylag kicsi, és civil társadalmi kezdeményezések is vannak egy, itt fontos példa, amit itt említeni szeretnék, a a mapping adatok értékesítése mondjuk a Google-nak, hogy ezt felhasználják a Google Maps összeállítása során. Ez az igazgatás számára nem jelent bevételt, de kizár másokat, tehát ugyanazt a térképadatot nem tudják eh, nyílt adatkezelésben felhasználni, tehát eh, Szükség van viszont, hogy a Google Mapnek legyenek alternatívái, tehát egyfajta felelősségünk is van közféraként, hogy ne erősítsük meg a nagy cégek pozícióját a piacon, hát sőt, a versenyt tegyük egyszerűbbé. Ennek különböző módjait javasoltam, tehát hogy a pénzt kérjenek ennek a szigorítása. Azt a lécet emeljük meg, amikor nem lehet pénzt kérni, E, másrészt pedig kifejezetten beleírjuk az irányelvbe, melyek azok a nagyon értékes adatok, amelyeket ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni. A bizottság javaslatában ez egy delegált jogszabályban szerepelne, ez kérdőjeles véleményem szerint, ez egy központi kérdése ennek az irányelvnek. Én úgy gondolom, hogy jogalkotóként egy mellékletet kéne, ahol felsoroljuk, hogy melyek ezek az értékes adott állományok. Egy ilyen mellékletre készítettem javaslatot. A a G8-ak és az Open Knowledge alapítvány alapján állítottam ezt össze, és a módosítás sok kialakítása során kiderül majd, hogy hogy alakul majd ez a melléklet. Az Európai Bizottságnak van frissítés lehetősége a lista kapcsán, közkonzultációk során, de azt kell, hogy mondjam, ezt az Európai Bizottságnak kell eldönteni a listát magát a végén. Ami pedig az a kérdés, azt a kérdést illeti, hogy az adatállományokat európai szinten hogyan tudjuk legjobban felhasználni, az idevágó irányelvben a közadatokat tagállamokra bízzuk, de hogy ott azok mit kezdjenek a saját adataikkal, de milyen agregálásra van lehetőség európai szinten, amelyel biztosítani tudjuk, hogy azok az alkalmazások, amelyek páneurópaiak, európaiak azokat egy bizonyos szempontból egyetlen ponton kell hozzáférhetővé tenni, és ez a Single Digital Gateway adott esetben lehetőséget kínál egy ilyen megoldásra, vagy egy külön megoldást is lehet találni. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a 22-es módosítóm ezt próbálja kezelni. A dinamikus adatok kérdése egy fontos dolog, közös szabványok kialakítása a PSI irányelvben, az interfészek alkalmazásánál az interfészeket azért arra lehet használni, hogy valós idejű hozzáférést biztosítsunk, ugyanis, hogy a dinamikus adatokról beszélünk, akkor ez nem igazán helyes vagy megvalósítható, hogy feldolgozzuk az adatokat, és akkor utána válaszolunk az adatokra, mert bizonyos adatoknál a válasz túl sokáig tart, mert lejár az adatok frissessége és aktualitása ilyenkor, tehát ilyen interfészekre van szükség, amelyek egyszerűbbé teszik, hogy valós idejű hozzáférés jöjjön létre az adatokhoz, vagy a valós idejű adatokhoz férjenek hozzá. Ami pedig a hogy illeti, hogy milyen liszezeket kéne használni annak érdekében, hogy a hozzáférést lehetővé tegyük a, az ilyen adatokhoz, a közszolgálati adatokhoz. Az egyik kritérium legyen az, hogy milyen eh, licenszek a kevésbé restriktívek, szigorúak, a második kritérium pedig az, hogy mely licenszek azok, amelyeket közösen használnak, mert van itt egy probléma ezzel is, tehát túl bonyolultak adott esetben ezek a kérdések. Minden egyes igazgatás a saját licenszet állítja össze, saját engedélyt, és túlságosan részletekbe menő szabályozást alkalmaznak. Tehát az igazgatásokat arra kell ösztönezni, hogy már létező, már elismert licenszeket használjanak fel, engedélyeket használjanak fel. Open Data Directive, tehát nyílt adatok irányelv legyen ez, véleményem szerint, mert így könnyen érthető a közvélemény megérti, miről beszélünk. Arra szeretnénk bátorítani az embereket, hogy lássák a saját lehetőségeiket, hogyan férnek hozzá ilyen adatokhoz, és aktívan bátorítanánk őket arra, hogy használják is a lehetőséget. Az Open Data Directive az nyílt irányelv szerintem tartalmazza ezt az utalást. A legutóbbi árnyékelődő ülésen már kitértünk a legfontosabb vitapontokra. Azt hiszem, abban általában egyetértünk, hogy a megközelítés egy eh, az hogy marad, hogy legyen egy melléklet, és ne legyen egy külön delegált jogszabály, de a részletekről még intenzíven beszélnünk kell, például a díjazása ennek és a tartalma, hogy mi legyen az annexben vagy a mellékletben. Abban bízom, hogy gyorsan tudunk majd haladni. A célunk az, hogy elfogadjuk ezt a véleményt az ITER keretei között, tehát amíg a, be lehet nyújtani az ITRE-hez, mert ők a vezetők, a koordináló szakbizottság, tehát mielőtt lejár a határidő, a módosítókhoz addig leadjuk. Tehát az osztrák elnökség alatt szerintem ezt kezelni lehet. Adott esetben egy-két trilógus során ezt fel tudjuk vizsgálni, és a mostani mandátumunk alatt befejezzük az egész munkát. Úgy gondolom, hogy a folyamat során a megfelelő áttekintést biztosították a bizottság részéről a prioritásokat tekintve, és várom a módosítókat, amelyeket ma délig lehet előterjeszteni. Én túl sok kiegészítést nem teszek a véleményemhez, egy néhány tisztázást, magyarázatot belefoglalok, aztán szerkesztési kérdés, ami az adat bázis irányelvre vonatkozik és felhasználjuk majd a nyári szünetet arra, hogy előkészítsük a kompromisszumokat. A nyári szünet után azonnal tárgyalni tudunk majd a kompromisszumosokról, és akár 10-11-én októberben szavazni is lehet. Köszönöm szépen, ezek után rátérünk az árnyék előadókra. Ferhány asszony az néppárt részéről. Köszönöm szépen Üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, már csak azért is, mert egy működő irányelv helyes átdolgozásról van szó, szóval a lényeg az, hogy a közféra adatait lehetővé tegyük felhasználni a a nyilvánosság számára ez egy óriási gazdasági és társadalmi és innovatív potenciált jelent, ebben teljesen egyetértünk szerintem. Julia Rédenek szeretnék köszönetet mondani a tervezetét. Van azonban egy néhány pont, ahol nyilvánvalóan más kép közelítjük meg a kérdést, és amelyeket véleményünk szerint figyelembe kell venni, hogyha kiegyensúlyozott megközelítést akarunk. Az egyik a szubszidiaritás elve, továbbra is a tagállam mérlegelése alá tartozzon, és az önkormányzatok alá, hogy hozzáférhetővé teszik az adataikat, vagy nem, hogy mely adatok azok, amelyeket közé tesznek, arról ők döntsenek, ez mindeddig a tagállami kompetencia volt, és továbbra is maradjon tagállami kompetencia, PSI irányelv, és ez volt a PSI irányelv célja is, hogy a további felhasználás keretét használ, határozzuk, meg azokat az adatokat, amelyeket közzé kéne tenni az Open Data folyamat során, tehát hogy amiket ide betáplálnak, azokat bizonyos kritériumok alapján kell közzé tenni, tehát teljesülniük kell kritériumoknak, tehát ne általános előírás legyen, hogy az összes adatot közzé tegyék, hanem azokat az adatokat, amelyek tényleg észszerű felhasználást tesznek lehetővé tehát az értékes adatállományok. Nyilván vannak olyan adatállományok, amelyek fontosabbak, értékesebbek, drágábbak, mert nagy a közérdek abban, hogy ezeket közé tegyük. Azonban véleményem szerint ebből ne csináljunk delegált jogszabályt a bizottság számára, hanem politikailag próbáljuk ezt befolyásolni továbbra is, az Európai Bizottság ne egyedül döntsön arról, hogy mit is gondol erről. A jelentés tervezet is ezt tartalmazza. Örülök, hogy itt egy másfajta megközelítést alkalmaznak, tehát egy-egy saját melléklet jön létre. Azonban a szubszidítás elve értelmében szerintem a tagállamok is vállaljanak egy fontos feladatot abban, hogy mely adatokat kell így értékelni, ilyennek értékelni, mert nyilvánvalóan nagyon különbözően látják a tagállamok ezt. Nézzük a költségeket, tehát az adatok ápolása és rendelkezésre bocsátását, ez idő és forrás intenzív dolog, és hogyha valós idejű adatokról beszélek, amelyeket nem teszek közzé a saját érdeklődésem alapján, közintézményként, és hát ez plusz költségeket jelent számomra, hogyha ilyen adatokat kér valaki. Beszéltünk közintézményekkel ebben a kérdésben, és a legutóbbi PSA irányelv költségei is jelentősek voltak a végrehajtás során, ami oda vezet, hogy a licenszek is elég drágák, vagy az engedélyek is elég drágák lettek. Ezért el kell, hogy mondjam, egyesek nem voltak képesek arra, hogy megvegyék ezeket a licenszeket Látom, hogy mit akarnak, de arra azért bele kell gondolni, hogy milyen pluszérték, mert hát igazából az adófizetőről van szó, miért termelne az adófizető magáncégek számára többletértéket, tehát itt tegyünk különbséget az értékes adatok között, tehát ott, ahol tényleg különösebb rá, ráfordítás nélkül lehet ezeket közé tenni, akkor ezeket köz, ingyenesen tegyük közé, ezzel nincs problémám. Ahol komoly prob- költségek jelentkeznek, ott megfelelő licenszeket kell tudni kérni. De ahol egy konkrét csoport vagy cég érdeke az, hogy adatokat kérjenek, és ettől a közintézménytől, és nyilvánvalóan a mostani előírások alapján is kötelesek ezt közzétenni ezt az adatot, viszont a költségeit igenis fizesse az, véleményem szerint az, aki felhasználja majd ezeket az adatokat, mert egyébként ez plusz terhet jelent az adófizető számára, harmadik felek előnyére. Tehát Szerintem továbbra is lehetőséget kell adni arra, hogy határköltségeket figyelembe vegyenek, vagy túlmenjenek ezeken a költségeken, majd attól függ, hogy a határköltségeket hogyan tudjuk megállapítani, de hát azért lehetőséget kell adni arra. Ez nyilvánvalóan ne legyen egy alapállás a az önkormányzatnak, hogy pénzt kér magán és közcégek. Ez helyes, hogy az első cikkben a kimondják, ami a 22. preambulum már szerepel, a magáncégek döntsenek arról, hogy közé tesznek-e adatokat, vagy nem. Szerintem ez a vállalatoknak egy ilyen alapvető joga, de az közösségi tulajdonú cégek bizony konkurálnak a magáncégekkel számos területen. Ezt is látni kell. Számos olyan terület van, ahol egy liberalizált piacon működnek az állami cégek, és őnek ki közzé kell tenni az adatait és a magáncégnek nem kell tenni, akkor ez torzítja a versenyt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt alaposan végig kéne gondolnunk, hogy mi az, amit követelünk, és meddig tudunk elmenni a követelésünkkel. Minden olyan területen, ahol nincs közvetlen versenyen a magáncégekkel, semmi gondom nincs, ha az állami tulajdonú cégeket bevonjuk, vagy a közösségi cégeket, de ott, ahol verseny van magáncégekkel, ott egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. Köszönöm szépen. Very much. And then for the SND we have uh, Mrs. Köszönöm szépen. So thank you very much and uh, thank you for the... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak a jó munkát. Sajnos azonban nem mondhatom ugyanezt a bizottságról is. Az adatokat a bizottság nem átlátható és együttműködő módon kezelte. Elviekben támogatom az értékes adatállományok létrehozását, hiszen ennek társadalmi-gazdasági hatása van, és ennek előnyöket kell jelentenie minden felhasználóra nézve. A bizottság azonban hatásvizsgálatot, listát és világos módszertant nem mutatott be az adatállományok kiválasztására. Szándékomban áll a 14. cikkel kapcsolatban módosító indítványt létre benyújtani, itt az értékes adatállományok listát állítanánk össze, és emellett szeretném tisztázni a hatályt is. Az a kötelezettség, amely a közintézményekre vonatkozik, legyen önkéntes. Ami pedig a további cikkeket illeti, üdvözlöm az előadó javaslatát, hogy az adatokat uniós szinten összesítsük. Én is úgy gondolom, hogy könnyen kell tudnunk rábukkanni, és hozzáférni az ilyen adatállományokhoz. A költségeket pedig korlátozzuk. Végezetül a nyílt adatpolitika társuljon a személyes adatvédelemhez is, és a nemzetbiztonsági megfontolásokhoz. Köszönöm. És akkor most az egyszer kap szót. Vitam návrh stanoviska pripravený pani. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az előadó javaslatát. Jó ez a javaslat, szeretnénk ezen tovább dolgozni. A közféra információinak használata jó, nem csak az adatok használata, jó, hanem az átláthatóság is a tagállamokban. Üdvözöljük a hármas módosító indítványt, melynek alapján az információkat alapvető módon kell biztosítani. Ami pedig az információ közzétételét illeti, a különböző interfészek révén férnek hozzá az adatokhoz a használók. A 14-18-as módosító indítványokról beszélek. Azok az adatállományok, amelyeket a tagállamok hozzáférhetővé kell, hogy tegyenek korlátozás nélkül, ezekkel kapcsolatban tiszteletben kell tartani a tagállamok szubszidiaritási elvét meg kell néznünk azt is, hogy milyen adatokat követelnek meg a tagállamoktól. Az európai érdek lehet az egyetlen érv. Csak olyan adatokat követeljünk, amelyek az állampolgárok négy alapvető szabadságának a gyakorlását teszik lehetővé. Így én korlátoznám az értékes adatállományokat a 31. módosító indítványban. A definíció csak olyan csak a kereskedelmi adatokra, térképekre és a nyilvános közbeszerzésekre korlátozzuk. Véleményem szerint a tagállamok is üdvözölni fogják ezt, hiszen tőlük olyan információkat kérünk, amelyekkel már ma is rendelkeznek. és ennek előnye van a belső piacra nézve. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ferencova asszony az Áldi nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a vélemény tervezetéért. A nyílt kormányzást és nyílt adatokat az Áldi mindig is támogatta. Teljes mértékben támogatni tudjuk a módosításokat. Ami pedig a további javaslatokat illeti, itt három kategóriát említenék meg. Az egyik az adatok újrafelhasználása csak akkor lehetséges, ha a hozzáférés kérésre történik. A hozzáférés tisztáznunk kell az irányelvben, ez oly módon ejthető meg, hogy a környezeti információkról szóló irányelvben szabályozunk, itt pedig általános információhoz történő hozzáférési követelményekről beszélünk. A szabad hozzáférést a kormány többsége el tudja fogadni, és ezért ezt világosan ki is kell mondanunk a szövegben. Másodszorban dinamikus adatok, erről már említést tettek, úgy érezzük, hogy valós időben és minden késedem nélkül kell biztosítani ezeket. A forgalmi adatok csak akkor hasznosak, ha akkor tudjuk őket használni, amikor ö, éppen zajlik ez a forgalom. Ha van késedelem, akkor hívjuk fel erre a felhasználó figyelmét, és mondjuk meg azt is, hogy ennek mi az oka. Harmadsorban az adatokat is be kell venni az értékes adatállományokba. Az egyik leghasznosabb adatállomány a térképezésre és más földrajzi célokra fordítódik, éppen ezért legyen ez ingyenes mindenki számára. Az előadó a mellékletben ezt megpróbálta rendezni, de szeretnénk egy kicsit pontosítani, tisztázni ezt a kérdést. Köszönjük szépen az előadó munkáját, és várjuk az anyag maradéktalan, zökönmentes elfogadását. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság kap szót, Ivo Volman a DigiConnect-től tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a tervezetért. Nagyon örülünk annak, hogy azt látjuk, hogy a javaslatok erősítik az eredeti javaslatunkat. Az Open Data Instrument név üdvözlendő részünkről. Emellett támogatjuk a díjazással kapcsolatos szabályokat is világosabbá válnak a szabályok, és könnyebb lesz majd végrehajtani. Ugyanakkor van néhány olyan pont, amelyet érdemesebb lenne közelebbről megvizsgálni, vagy technikai szempontból, vagy pedig azért, hogy aztán később megállapodhassunk. Korábban már elhangzott a PSI irányelve való kapocs, ezt a kapcsot meg kell vizsgálnunk. Továbbá, ami az érdekes adatállományokat illeti, melyekre az összes felszólaló képviselő kitért, nagyon örülünk annak, hogy azt látjuk, hogy mindenki tudomásul veszi, elismeri ezek fontosságát. Úgy látjuk, hogy azt szeretnék, hogy fogalmazunk meg jobban a keretet, és ezt a keretet az alapjogi aktusban kell jobban meghatározni. Szükség van a ö, rugalmasságra, egy, egy, egy nyitott listára, és meg kell határoznunk azt is, hogy melyek a nyílt hozzáférésű adatok. Köszönöm szépen! És állunk elébe a végső jelentéstervezetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a konstruktív javaslatért. Köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy ilyen proaktívan áll hozzá a kérdéshez. A bizottsággal egy technikai ülést már megrendeztünk, remélem, hogy marad ez a szoros együttműködés, és jó megoldást találunk az értékes adatállományokra mm, és az egyéb nyílt hozzáférési adatokra. A nyári szünetet követően visszatérünk erre a kérdésre, meg is ragadom a lehetőséget, hogy mindenkinek kellemes vakációt kívánjak. Szreda asszony megemlítette, hogy ma délig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és majd a szeptemberi ülésünkön, illetve október 4-én fogjuk megbeszélni, megvitatni ezeket a módosításokat. Köszönöm szépen! you. Okay, so I propose... Nos, akkor azt javasolnám, hogy kezdjük el a szavazást. Ez az utolsó szavazásunk a nyári szünet előtt. A termékek kettős minősége, a termékek eltérő minősége az egységes piacon. Egyes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás. Ja nem, ez oka fogyottá válik. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az 52-est. Elfogadtuk. 19 mellette, 16-an ellene. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodó elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodók elfogadva, ellenőrizzük a 69-est. Elfogadtuk hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Nézzük a hetes kompromisszumot mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. Hetes 7A kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 85-ös módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 99-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, Százas módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Agri 5 mellette, ellene, tartózkodok, Ellenőrizzük az Agri 5-öst. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 101-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 102 mellette, ellene, tartózkodó, ellenőriznünk kell, mert nem láttam senkit sem a néppártból szavazni. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 118-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, akkor 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 153-ast, kérem szépen. Elutasítottuk. Akkor nézzük a 16-os kompromisszumot mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodó. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 162-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Agri 14 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük. A 17-es számú kompromisszumot kérem szépen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 18-as kompromisszumot. A szavazást lezárom, elutasítottuk. Ezzel nézzük a módosításokat. 171 mellette ellene tartózkodó. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük a 171-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor 172 mellette ellene tartózkodok elutasítva ellenőrizzük, a 172-est ellenőrizzük. Elutasítva. Agri 9 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodó elutasítva. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hosszas kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadva, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadva, 196-os módosító mellette ellene tartózkodok. elutasítva, akkor nézzük a hivatkozásokat egyes és kettes módosítók azonosak mellette ellene tartózkodok elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodok elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodok elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodok. Azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell a hatos módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. Agri H mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. A, az, 9-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Agri B mellette ellene tartózkodok elfogadva, tízes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, ellenőrizzük a tízes módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva 12-es módosító mellette ellene tartózkodott elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodó elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodó ellenőrizzük a 14-est, kérem szépen. Elfogadva. Agri C mellette ellene tartózkodó. El, azt hiszem elfogadtuk, nézzük meg. Ellenőrizzük az agricét. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor 15-ös módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadva. Agri E mellette ellene tartózkodok, elfogadva, Agriev mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, Agrigé mellette, ellene, tartózkodok. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük az Agrigét. Elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva, Tizennyolcas mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Melyik módosító következik? 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az MV2 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. We... Folytatjuk. Az NV8-assal mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. Következik az MV9-es második része. Tehát MV9-es második részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodók ez nem világos számomra, nem láttam, úgyhogy megnyitom róla az elektronikus szavazást, tessék. We close the vote. Lezárom. És elfogadtuk. Envi 10 szavazunk, annak második részéről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Envi 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, de ezt is ellenőrizzük elektronikusan. We close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Envi 15 ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Envi 18-as módosító. Tehát 18-as, megtalálta mindenki? Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Szeretnék ellenőrizni? Jó, akkor a 18-as MV féle módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasításra került. Jön az NVC mellette, ellene tartózkodók elutasítva. E, NV4-es. Compromise 7A was adopted. A 7A kompromisszumot elfogadtuk, úgyhogy az NV4-esről szavazunk. Megtalálták? NV4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, NV 6 a következő, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. NV 9-es okafogyottá vált, NV 11-es a következő, amiről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, NV 12-es mellette, ellene tartózkodók. Elutasítva, úgy láttam, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. És akkor a végszavazás következik. Elektronikus módon szavazunk. Lezártam és elfogadtuk 33-3 ellenében egy tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek, nem tudom, kérik-e a szót. Kedves kollégák, csak nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani minden árnyékjelentéstevőnek és kollégának a többi társult bizottság részéről és az Enviről is, mint társ bizottságunk nagyon jó munkát és jó volt, végeztünk, jó volt az együttműködés, és azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű üzenet az, hogy a kettős minőség az nem elfogadható gyakorlat, és hogy az ilyen gyakorlatokat, amennyiben ezek felütik a fejüket, akkor mindenképpen megszüntetendőek. Köszönöm. Okay, so then we will continue with... Our... Uh, jó, rendben, akkor folytatjuk a szavazást. A 20-as a következő pont, amiről szavazunk. Technológiai értékelés. Mivel a 3-as és a 70-es módosító azonos, együtt szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás. Ez nem volt világos, úgyhogy ezt ellenőrizzük, tehát 3-as és 70-es módosítóról közösen szavazunk elektronikusan. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes a következő mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71-es, sokafogyottá vált 5-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, a 72-es tehát. We close the vote. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni? Jó. Rendben, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük akkor elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as és 80-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő okafogyottá vált, 93-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 99-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene kiszavaz, tartózkodó, elfogadtuk. Százas mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Tízes kompromisszum a következő. Nem, ezt nem bocsátjuk szavazásra, javítja magát az elnök, tehát a 102-es a következő mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 15-ös kompromisszumról sem szavazunk, 105-ös a következő lap tetején, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, 17-es kompromisszumról elektronikusan szavazunk, ellenőrzésképpen lezártuk, elfogadtuk. Blokkban szavazunk a 108, 9, 10, 11-esről, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát a 112-esről elektronikusan szavazunk. zártam, egyértelműen elutasításra került. 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 116-os okafogyottá vált. Következő is. Úgyhogy a 119-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 120-as mellette. Elnézés, mondja az elnök, ez is fogyottá vált. 121-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Blogban szavazunk 124-estől a 128-asig, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Másik blokkszavazás 129-től sok más módosítóval együtt, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 140-es a következő lap alján mellette, tehát 140-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 141-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 142-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ugrunk a, 10, a 6-os kompromisszumra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os módosító mellette, tehát 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 31-es módosítóra a 12. oldalon mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 165-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 166-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszumról szavazunk, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 171-es mellette ellene elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 173 elfogadtuk, 132-es a következő, mellette ellene tartózkodák. elfogadtuk, 33-as és 175-ös együtt, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 177-es mellette ellene tartózkodók, azt hiszem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük elektronikusan. We close the vote. Lezártam. Elutasítottuk. 35-össel folytatjuk mellette. Tehát a blokkot ugye nem bocsátjuk szavazásra. Jó, jó, jó. Tehát a 35-ös módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 180-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 181-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 40-es, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, alatta okafogyottá vált 44-es, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 45-ös, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 47-es, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az egyes és a 49-es azonos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 50-es, okafogyottá vált. 52-esre ugrunk mellette, so we 52. Tehát erre, ezekről már szavaztunk, tehát 52-es mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 69 esre ugrunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. És akkor a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk 26-8 ellenében négy tartózkodás mellett. Gratulálunk a jelentéstevőnek, aki nincs jelen. De mentálisan, lélekben itt van velünk. Következő napirendi pontunk, pontunk egy egyszerű szavazás, ez a nem személyes adatok áramlásáról szóló keret. Elektronikusan szavazunk. Le is zártam és elfogadtuk. Gratulálunk 33-4 ellenében a szavazás eredménye. És át is adom a jelentéstevének a szót. Köszönöm Annelénia. Nagyszerű eredményt értünk el. Közösen első olvasatban kevesebb, mint 6 hónap alatt sikerült ezt elfogadni. Ezt az önök támogatása nélkül nem sikerülhetett volna, hogy köszönöm szépen még egyszer a támogatást mindenkinek, Titának, Dánielnek, Juliának, és mindenki másnak is, aki segített Michaelnek, a titkárságnak, Szilvia Márk, Anna a jogi szolgálattal, az egyes politikai um, egységektől is rengeteg támogatást kaptunk, illetve hát a korábbi és az osztrák elnökség uh, felelősei is kivetik a részüket ebből. Tulajdonképpen az ötödik szabadság jog jött ezzel létre, az adatok szabad mozgása, és a belső piacnak a kiteljesítéséhez ez alapvető fontosságú volt. Ez is jó példája annak, hogy hogyan kell jövőorientált jogalkotást tető alá hozni, hogyha konkrét eredményeket szeretnénk elérni itt az Európai Unióban, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Single Digital Gateway, itt is egyszerű szavazás lesz, ez egy átmeneti megállapodás. Elektronikusan szavazunk. We close the vote. Lezárom. És elfogadtuk 33-3 ellenében egy tartózkodás mellett. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Következő elnézést. A jelentéstevő szeretne egy pár szót szólni. Mitzi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a támogatásért. Óriási lépést tettünk előre, tulajdonképpen a polgárokat szolgálva. Úgyhogy minden érintett frakciónak, az árnyékjelentéstevőnek és a sztávtagoknak, a bizottságnak és a bolgár elnökségnek is köszönetet mondanék a sok munkáért. Büszke vagyok erre az együttműködésre, a nagyon fontos jogalkotási anyag megszületését közösen sikerült megalkotnunk talán többet is értünk el, mint, mint amennyiben reménykedtünk, és ez minden politikai párt számára, a jelentéstevő a magam és a politikai tanácsadók és a sedók számára is nagyszerű hír. Ambiciózusak voltunk a jelentést illetően, és megérte a sok fáradozás. Ezáltal az administratív igazgatási eljárásokhoz hozzáférést kapnak a, a a polgárok is egy, tulajdonképpen mondhatnám, egy ablakos keresővel bármihez hozzá lehet már férni. Akik tehát vállalkozásba kerelnek, kezdenek, vagy kezdenének, akár hátáron átnyúlóan, azok számára ez nagyon nagy eredmény, és ezért lehetünk nagyon elégedettek, hogyha képviselőként sikerül ilyen eredményeket hoznunk. Még egyszer mindenkinek köszönet. Thank you, and then our next vote is on the... Tehát a következő napirendi pont az már az Európai Unió 2019-es pénzügyi évére vonatkozó költségvetése, és a számokról fogunk szavazni, de először is a mandátumról szavazunk. Everybody has the right file. Megtalálta mindenki a helyes dokumentumot? Tehát először a raportőr mandátumáról szavazunk, ezt kitámogatja. Ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. És most pedig az IMCO Budget 2 folytatjuk. Ki támogatja ellenvetések, tehát ki szavaz mellette, ellenvetések. Nem úgy tűnik, hogy mindenki tudja, hogy miről is szavazzunk. Yes, that's one. You are so good at voting. <laughs> no, no, no. It's such a long So everybody has it? Tehát megtalálta mindenki? Jó. Akkor Inco Budget 2 szavazunk. Ki támogatja? Ellenvetések, tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Az Inco Budget 3-as következik, ezt ki támogatja? Ott, bocsánat, ez okafogyottá vált. Jó, akkor Imco Budget 4-es a következő, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Ötösről szavazunk, mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Imco Budget 6-os, de először a kommentárról szavazunk, és utána a számokról, tehát a kommentárt ki támogatja, ellene ki szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. Számokról szavazunk, tám- ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. Imco Budget 7-es módosító mellette, ellene, ezt inkább ellenőrizzük. Tehát Imco Budget 7-es. We close the vote. Lezártam, elutasítottuk. Imco Budget 8-as következik. Először még egyszer a kommentáról mellette. Ellene kiszavaz tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most pedig akkor a számok következnek. Mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Yeah, sorry, sorry, sorry, my mistake. Imko... Bocsánat. Kilences, Először a kommentár. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Most a számról szavazunk. inko Budget 9-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Inko Budget 10-es, először a kommentár, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a szám következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Imco Budget 11-est kitámogatja, ki nem, tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most pedig tulajdonképpen a véleményről szavazunk a továbbiakban. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas okafogyottá vált. Négyes mellette. Bocsánat, javítja magát az elnök. Akkor hármas módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, a 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-ossal folytatjuk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, tehát a 18-ast el, ellenőrizzük. Lezártam, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellene ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elutasít a 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. És követ ellenőrizzük. Jó, a 31-es elektronikusan szavazunk. 31-es tehát ellenőrizzük. We, we are checking 31, so the people who voted in the beginning, we... Tehát a 31-esről elektronikusan szavazzunk, hogy ellenőrizhessük az előbbi eredményt, lezártam a szavazást, és elutasítottuk. Most pedig következik a végszavazás elektronikusan. Lezártam, és elfogadtuk 34-3 ellenében. Gratulálunk a jelentéstevőnek. And then the final... Ezek után pedig az utolsó mai lista következik. Éva Midel az előadónk 56, 57, 58-as módosítók megegyeznek, kitámogatja, ellen szavazat tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor. Szerintem világos volt egyik, mint az eredmény, ennek ellenére ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egyértelmű az elutasítás. 59-es és 61-es megegyezik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az összes okafogyottá válik ezután. Rátérünk a záró szavazásra, végszavazásra. Mindenki megtalálta? Mindenkinek megvan? Is it clear for everybody the final vote? Okay. Jó, akkor a zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadva 31 mellette 4 ellenszavazat, két tartózkodás mellett. Ezzel lezárjuk a szavazás időszakat a mai napra, illetőleg az egész nyári szünet előtti időszakra. Köszönöm szép mindenkinek, és akik nem maradnak a meghallgatásra, ami nagyon érdekes lesz, de hát ha mégsem maradnak ennek ellenére, akkor kellemes nyári szünetet kívánok.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

Yeah.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

Okay, so welcome back um, everybody. We will start our hearing. A meghallgatásunk következik a késedelmes fizetések témájában. Hol tartunk az idevágó irányelv végrehajtásával a tagállamok szintjén? Mindenek előtt természetesen üdvözlöm a panel résztvevőit Természetesen az online sugárzást követőket is üdvözlöm. Nagyon fontos ez a téma az IMCO számára, hogy szembe tudjuk szállni a kisedelmes fizetékek jelenségével a tranzakció során. B2B és B2C ügyletekben is, de hát a vonatkozik ez a hatóságok és az üzleti élet szereplőinek viszonylatára is. Alapesetben Lara Komi az, aki az előadója ennek a témának. Sajnos Olaszországba kellett menni családi okoknál fogva. Sabine Sajna az, aki igen, aki képviseli őt, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen már említette, hogy Lara Komi nem tud jelen lenni. Minden jót kívánok neki egyébként azon ügyek elintézéséhez. Az irányelvet február 16-án fogadták el 2017-ben, és 2007-ben és 2013. március 15-ig kellett átültetni. Itt ez azt jelenti, hogy mm, teljes mértékben élhetnek a jogaikkal a hitelezők a kisedelmes fizetés esetén. Szigorú intézkedésekre van szükség, ami elrettenti a fizetőket attól, hogy késedelembe essenek. Az irányelv egyébként a következő általános célokat követi. Az egyik megkönnyítse az egységes piac működését, és összhangba hozza az egész EU-ban a fizetési folyamatokat, és megfelelő olyan üzleti környezetet szeretnénk, amely támogatja a tranzakciók időzített végrehajtását, és így a kis és középvállalatok működését is elősegíti. Ez egy a pont 30-60 napos fizetési határidőt írnak elő vállalatok közötti forgalomban, de vonatkozik ez az intézmények és a vállalatok közötti területre is. A derogációk esetén a derogációra akkor van, esetős, e, van lehetőség, hogyha a hatóságok az egyik felet képviselik. Derogációra van szükség adott esetben. Hozzá kell járulni a hitelezőnek természetesen, és írásos megállapodást kell erről kötni ekkor adott esetben a 60 napot túllépheti a fizetési határidő. A, az olasz az olasz hatóságok 104 napig várnak, amíg a szállítókat kifizetik, tehát 54 nappal, vagy 54 nappal többet tartanak, mint amire lehetőségük lenne. Számos ország, Spanyolország például jobban áll ott 55 nap alatt fizetnek Franciaországban 55 nap, 32 nap Németországban, az Egyesült Királyságban 26 napról beszélünk az átlagos fizetésről. Mi az okai ennek, amikor késedelmesen fizet a közféra, a magáncégnek egyrészt a cashflow hiánya, a másik pedig nem hatékonyan működnek a fizetési folyamatok. Arról egyszerűen az engedélyeztetés sokáig tart a szerződő cégek esetében is. És ez instabilitáshoz vezet egyébként a cégek esetében nagyon gyakran. Hogyan tudjuk ezt a késedelmes fizetést megoldani? Ez nagyon komoly negatív következményekkel jár ugyanis a foglalkoztatásra például, a beruházásokra, az egész ágazatban, és általában így meghatározza a gazdaság működését is. A cégek csökkentik a beruházásokat, mert túlságosan magas költségeik keletkeznek a fent említett jelenség miatt. A, a üzleti tevékenysége miatt csökken, kevésbé aktívak a cégek, és beépítik az áraikba a késedelmes fizetés következményeit is, mert így a likvid eszközöket mindenképpen meg kell, elő kell teremteni valamilyen módon. Vegyük, ez hát, mert el akarják kerülni egy banknál, ők hi, késedelmes fizetésbe essenek, vagy túl nagy hitet kelljen felvetni. Egy, ez egész nyereségességüket hogyha egy ilyen késedelmes fizetési rendszer. Sajnos vannak tisztességtelen gyakorlatok is a hatóságok részéről, a közféle részéről, a cégekkel szemben. Tehát egyszerűen nem fogadják be a számlákat kellő időben 60 évnél tovább tárolják a számlákat, és a kamatokról való lemondásra késztetik a szállítót. A 2011-es irányelv milyen hatásokkal járt. Ez szerint például a maximumos, maximum határidőt csökkenteni kell, elő kell írni 60 napra például Franciaország és Magyarország esetében Erősíteni kell a szankcionálási lehetőséget, és szélsőséges esetekben pedig a szerződés törlésére is sor kerülhet a megrendelő kárára hogyha a közhatóság az, aki tartozik, akkor rá is ki kell terjeszteni ezeket az előírásokat azokkal szemben, akik nem fogadják el a határidőket. Franciaországban például szankciókat vezetnek be. Be kell vezetni a, egy likvid eszközrendszert, és megfelelő tájékoztatási rendszerre kialakítani az átlagos fizetési időszakokról is. Az Európai Bizottság iránymutatásokat készít majd, hogy hogyan kell kalkulálni a fizetéseket, a határidőket és a legjobb gyakorlatokat is fel fogják tenni az Európai Unióban ebben az összefüggésben, és két évente szakértői szinten megtárgyalják ezeket. A következő pont a politikai napirendre is kell tűzni, tudatosítani kell a, a téma fontosságát nemzeti szinten is, a megfelelő támogató kezdeményezéseket is elő kell segíteni a gyors fizetések esetében, vagy az, a pontos fizetések esetében, illetve hogyha nem megfelelően lépnek fel, akkor nevükön kell nevezni a késedelmes fizetőket. Köszönöm szépen! Ezzel meg is kezdhetjük a business-to-business tranzakciók témáját. Luke Hendricks az Európai Kis- és Középvállalatok Szövetségének képviselője tartja meg az első előadást, parancsoljon. Luke Hendrix úr, köszönöm szépen. Köszönöm az IMCO bizottságnak, hogy meghívtak bennünket. Komi asszonynak, és minden jót kívánunk a következő napokra. Azt hiszem már elhangzott az előadó részéről, hogy ez a meghallgatás valóban egy kísérlet arra, hogy ezt a nagyon fontos témát a kis és középfeladatok számára, ez fontos, hogy a politikai napirenden maradjon, és a politikai pártok a választások előtt ezt vegyék nagyon komolyan, és az összes politikai programban kerüljön ez megemlítésre a következő európai választások előtt ezt szeretnénk. Egy néhány évvel ezelőtt már jártam itt, amikor az irányelvről folyt még az eszmecsere. A különbség az, hogy napjainkban ma már több adat áll rendelkezésre több országból. Az Intrum, a Graydon és más szervezetek is jelentéseket készítenek, és nagyon egyértelműen figyelemmel kísérik nemzeti szinten a folyamatokat. A Platafarma ö, ö, Spanyolországban is készítettek már ilyen jelentéseket, de máshol is. A cél mindig az, hogy a fizetési kultúrát kísérjük figyelemmel B2B viszonylatban, és az üzleti élet, a magánszféra és a közcég közféle kapcsolatában is. Sokan válságról szoktak beszélni, azért van a megkésett fizetés, de már túl vagyunk a válságon jó ideje, és most is azt látjuk, hogy a fizetési kultúra a válság után jóval is még romlik ez világos üzenet arra utalóan, hogy tennivalónk van itt. A fő probléma a hatóságok és a kis és középvállalatok viszonylatában van, illetőleg a kis és középvállalatok és a nagyobb cégek viszonylatában. Ezek egyébként összefüggenek is. Hogyha a közszféra nem fizet időben, akkor e dominó effektus alakul ki, akkor az alvállalkozókat sem fizetik már ki a nagyobb cégek, vagyis a hatóságoknak itt nagyon súlyos szerep jut, ezért őnekik itt kiváló viselkedést kéne tanúsítaniuk. Már 2008-ban is, amikor beszéltünk erről, Lécsó, a gazdasági talpraállítási program indult, megújulási program indult a bizottság részéről. Ígéretet kaptak arra, hogy 30 napon belül fizetnek. Ha megnézzük ma a mai helyzetet, azt látjuk, hogy egészen biztosan nem igen fizetnek a hatóságok 30 napon belül. Mit kezdjünk a kihívásokkal, a feladatokkal? Nagyon fontos, hogy mindenki vállaljon felelősséget, ezt újra és újra aláhúztuk. A közféra, a magánszféra és az üzleti élet szervezetei is felhívták erre többször a figyelmet. Mindenkinek foglalkozni kell ezzel a témával. A fő probléma, hogy a KKV-nek a nagy cégekkel szemben van nehézségük, ezt minden egyes országban így látjuk, megmondom őszintén, az északi országokban jobb a fizetési kultúra, ez valóban így van, de ha megnézzük az adatokat, ezekben az északi országokban is tudok adatokkal szolgálni. A probléma itt is fennáll, és főleg a kis és nagyvállalatok közötti viszonyban áll ez fenn aztán itt van a beszállítói lánc is. Helyenként egész jó törvényeket alkottak az egyes országban. A nagyobb cégek főleg a diszk diszkantot kérnek arra, hogyha időben fizetnek. Például ilyen van, vagy gyorsan fizetnek. Ez számos országban így van. Van, van egy nagy szupermarket, amely 90 napos fizetési határidőt kér, de azt mondja, hogy a likviditásukat segítenek finanszírozni a kis és középvállalatnak egy, egy faktori cégen keresztül, vagyis a saját cégük ez a faktori cég, és kétszer nyernek rajta. Vagyis azt kell, hogy mondjam, ez egy tényleges probléma. A kérdés most az is, hogy a meglévő jog mely elemei működnek, és melyik nem működik. Minden működik persze. Persze ez annon is múlik, hogy ki nem akar fizetni, vagyis ki nem tud fizetni. Ez is egy különbségtétel. Azt gondolom, nagyon különböző eszközök vannak erre számla kezelési intézkedésekre van szükség, oktatásra, megnevezésre, megszégyenítésre is szükség van, de van, aki túl nagy ahhoz, hogy megszégyenítsék. Ez biztos, hogy problémát jelent az egészen nagy cégek esetében, de bármi is a helyzet, ezt a problémát egyetlen ország sem tudta eddig megoldani a kis és középvállalatok és bizonyos nagyobb vállalatok közötti viszonyban ezt sehol sem tudják kezelni. Hogyan tudjuk a meglévő keretet a legjobban erősíteni? Az egyik, hogy önkéntes és jogi eszközök között kell különbséget tenni. Vannak a jogi törvényi eszközök, itt egy világosá kell tenni a fizetési feltételeket. Például szerintem fontosabban kell fogalmaznunk, hogy mikor kezdődik a fizetési határidő, mikortól ketyeg az óra. Jobb magyarázatra van szükség, mi az, ami nagyon tisztességtelen, súlyosan tisztességtelen, mert ez már alkalmazott aztán a ködbér késedelmes fizetés esetén is kérdés, tehát hogy mindenképpen legyen joguk, tehát kamatot lehet kérni, de nem merik ezt kérni sokszor, mert az üzleti kapcsolatot féltik sokan, ez mind probléma mindenhol, vagyis azt mondom, hogy egy kicsit szokatlan megoldásokon kell gondolkodnunk, mert mindig van nyomás gyakorlás, tehát a szerződéskötés szabadságát eh, figyelembe kell venni, de hát van, aki meg azt mondja, hogy eh, ilyen nincs is, mert úgyse tudnak tárgyalni, nem elég hát erős a tárgyalási pozíciójuk, ezen végig kell gondolni még egyszer egy néhány dolgot, aztán az irányelvet erősíteni kellene, világosabbá kell tenni abban, hogy a fizetési feltételeket nagyon egyértelműen fogalmazzák meg. Most Hollandiára hivatkozok például. A KKV e, esetében 60 napot állapítanak meg. Szerintem ez egész jó dolog megoldottuk a problémát, nem oldottuk meg, pedig az előírás egész jó, de a mi szervezetünk önkéntes megállapodásokra törekszik a nagy cégek esetében, hogy ez tényleg működőképes legyen. De mindig marad a nagy cégek körében egy rész, amelyik egyszerűen ragaszkodik a hosszú távú fizetési határidőkhöz az autóknál, 120-150 napra is igyekeznek kiukadni, hiába nevezzük meg őket, megszégyenítjük meg őket, nem teszik. Tehát mi kompenzációkról is lehet beszélni velük például, de el kell menni a versenyhatóságokhoz, ezt már az elmúlt időszakban többször meg is tettük, de nehéz ez is, meg kell, hogy mondjam hogy a főigazgatóságot is értesítettük, erre is van lehetőség. Adott esetben jogalkotói intézkedésre is sor kerülhet, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra is lehet hivatkozni. Például ez az élelmiszerellátási láncban. A jogalappal viszont nehézségeink vannak, végig kell gondolni mindent, számos lehetőség van, de a lényeg az, hogy az irányelvet javítani kell, mert az egységes piac forog kockán, ez mindenhol árt neki. Azt gondolom, hogy néhány percen még van még kitérnék a hatóságokra és a közférára is, ez hatással van a magánszektorra is, hogyha ők nem fizetnek, és azt kell, hogy mondjam, javítani lehetne ezen a területen is az irányelvet, mert egyes országokban azt látjuk, hogy a visszaigazolási időszakot a hatóságok erre használják fel, Bizonyos országokban itt is lehet megnevezni őket, megszégyeníteni őket, északi országokban is a helyzet romlik, tehát ezt közzé kell lehetne tenni nyugodtan. A hatóságok megint csak elkezdenek megkésve fizetni fokozottabban, a, és főleg a kis és középvállalatoknak. Én szerintünk itt kompenzációs intézkedésre lenne szükség a KKV-nak, ha nem fizetnek, akkor legalább az áfát ne vonják le tőlük, vagy ne kelljen befizetni. És Magyarországban van egy ilyen kezdeményezés, hogy azon fizetőket kizárják a közbeszerzésből, tehát akik tehát nem vehet részt valaki a közbeszerzésen, aki nem fizet, és ha a fővállalkozó nem fizet, akkor az alvállalkozónak közvetlenül fizethet az állam, illetve a közféle. Mit is lehet tenni néhány dolgot. Európai szinten az Európai Parlament képviselő is felléphetnek ebben az ügyben, de a nemzeti keretek között is sokat tehetünk, a kormányok is tehetnek dolgokat. E, e, igenis számos lépésre van lehetőség, hogy jobban fizessenek a KKV-nek. Köszönöm szépen, a következő pedig Cassado úr. Spanyolul nem beszélek túl jól. Empresas de distribución. So uh, you have the floor, please. Tessék, öné a szó. Buenos días. Muchas gracias. Quería agradecer eh, al Parlamento Europeo y a su comité Köszönöm szépen. Köszönöm Önöknek, az Európai Parlamentnek a meghívást. Köszönöm, hogy beszélhetek a késedelmes fizetésről szóló irányelvről, és hogy elmondhatom, hogy mit várunk az Európai Uniótól. Mielőtt elkezdeném a prezentációt, kitérnek arra, amit a bizottság tett méltatnám a munkájukat a KKV-k részére teremtett kerettel kapcsolatban. Az irányelve kapcsolatban pedig néhány kérdést fogok feltenni a mai meghallgatásom. Véleményem szerint nagyon röviden emlékeztetnünk kell a szabályozói keretre. Az előadó és az utána felszólalók is meg kitértek erre. Az elmúlt 18 évben, az elmúlt 6 évben két fizetéssel kapcsolatos irányelv született. A cél az volt, hogy három fontos intézkedéssel harcoljunk. Egyrészt a szerződéses feltételeket szabtuk meg, a fizetési határidőket írtuk elő, a hitelesek és az adósok bizonyos vitarendezési mechanizmusokat kaptak. Ebben a jogi keretben és a tagállami végrehajtási határidők megszabása után meg kell néznünk azt, hogy az irányelv céljai teljesültek. Ha nem teljesültek, akkor meg kell néznünk, hogy milyen probléma merül fel a végrehajtás során, és hogy ezek a problémák az unió részéről megszüntethetőek-e. A nagy szupermarket láncok esetében nem látjuk annak szükségességét, hogy megnyissuk az irányelvitáját. vitáját erre vonatkozóan két tényre mutatnék rá. Egyrészt ott vannak azok a tanulmányok, amelyek rámutattak arra, hogy a tagállamok betartják az irányelvben megszabott határidőket. Van egy tanulmány, melynek alapján azt látjuk, hogy általában véve a fizetési teljesítés 32 nap. Kevés a konfliktus a különböző gazdasági szereplők között. Ehhez jön még az is hozzá, hogy a gazdasági szereplők maguk nem érzik úgy, hogy az uniónak tennie kell valamit ezen a területen. Az Itronnak volt egy tanulmánya, a választadók több mint 22%-a azt mondta, hogy nincs szükség, nincs szükség további szabályokra, és hogy a problémákat meg lehet oldani, azaz nincs szükség arra, hogy az irányelvet átdolgozzák a fizetési határidők szempontjából, mert úgy tűnik, hogy megtaláltuk az egyensúlyt, a maximális fizetési határidő és a rugalmas szerződési fel, szerződéses feltételek között. Nincs szükség új szabályokra, szövetségünk pedig a kockázatokra szeretne kitérni, ezeket szeretné hangsúlyozni. Az irányelve végrehajtásának vannak kockázatai. A szerződéses szabadság korlátozása az egyik ilyen veszély. A 2011-es jogszabályban próbáltunk erre megoldást találni. Spanyolországban gyakran az a helyzet, hogy vannak olyan szabályaink, amelyek tiltják az illegális gyakorlatot és megállapodást a felek között. Emellett hangsúlyoznunk kell, hogy egy feltétel társul mindehez, mégpedig az, hogy a korábbi feltételek nem érvényesek akkor, ha a fizetés nem teljesítik. Zajlanak a tárgyalások, a felek megpróbálják megtalálni a megfelelő megoldást. A fizetési határidőről szóló irányelv mindkét féltől azt követeli meg, hogy tárgyaljanak annak érdekében, hogy a szerződés kiegyensúlyozottá váljon. A fizetési határidő az Unióban a kereskedelemben szokásos feltételnek számít, viszont nem eredményezhet késedelmeket a fizetésekben. Mindazonáltal ez nem sértheti a piac, piac működését. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy bizonyos határidők megszabásánál ugyanazok a kritériumok legyenek alkalmazandóak. De van ennek kivételek is. Például ha egy termékre fogalmazunk meg kritériumot, egy kritériumot, akkor azt a kritériumot kellene a többi termékre is alkalmazni. Szeretnénk elkerülni a negatív kihatásokat. Szeretnénk elkerülni az, hogy lassabban kerüljenek a mm, termékek piacra, hogy gyengébb legyen ezek minősége, és szeretnénk elkerülni a pozitív diszkriminációt a nemzetközi piacterek esetében, mert ennek költségei lesznek a fogyasztókra nézve. Ezek mm, kockázatok a jogszabályi keretet nem kell módosítani. Jó bevált gyakorlataink már vannak ezen a területen. Spanyolországban ez így van. A 2000 és a 2011-es irányelv hatályba lépése után, és azt követően, hogy Spanyolországban az idevágott törvény is hatályba lépett, a terjesztési ágazat saját rendszert hozott létre. Tulajdonképpen 96 óta létezik ez már Spanyolországban. Van egyfajta szankciós rendszerünk azokra, akik nem tartják tiszteletben a fizetési határidőket. Különböző terméktípusokra tudjuk ezt alkalmazni a friss élelmiszerek esetében 15 nap ez. A nem, rolando, nem romlandó áru esetében, a nagyforgalmú termékek esetében, melyeket gyakran vásárolnak a fogyasztók, 60 napos ez a határidő. Más termékek esetében pedig a törvény 60, 90 vagy 120 napos fizetési határidőt tesz lehetővé, attól függően, hogy tudtak-e bizonyos banki igazolásokat biztosítani. Ennek vannak pozitív kihatásai, kevesebb a vita a gazdasági szereplők között, nem módosítják a szerződéseket. Spanyolországban az ipar és a technológia után mi vagyunk a harmadik legnagyobb ágazat. Nem látunk késedelmes fizetéseket. Ami a fizetési határidőt illeti, Erre szükség van. A szolgáltatók olyan helyzetbe kell hozni, hogy a termékeket csak nem azonnal biztosítsák. De ennek nem lehetnek kockázatai. Ebben a rendszerben, melyet az Európai Bíróság is hagyott, amelyre rábólintott még 2008-ban. A bíróság ítélet azt mondta ki, hogy a rendszerünk a szabályoknak megfelel. Ha a felek kifejezetten meg tudnak egyezni, és ha ez sokkal ö, kedvezőbb ö, a hitelezőkre nézve állok elébe a kérdéseiknek, mert azt még egyszer elmondom, hogy a jelenlegi jogszabályi keret módosítását nem tartjuk szükségesnek. Nagyon pozitívan állunk hozzá ehhez a kerethez, és támogatnánk mindent, ami az ellenőrzést lehetővé tenni, annak ellenőrzését, hogy működik-e a jelenlegi jogszabály. A minimális szintű beavatkozás elvét támogatjuk. Gondoskodnunk kell, hogy a lépéseink összhangban vannak, arányosak az általunk megfogalmazott célokkal. Köszönöm szépen. Mertin asszonynak adom most meg a szót a Eurochambers részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy, köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a meghallgatásra. Ki fogok térni az összes önök által feltett kérdésre, és a felszólalásomban főleg a saját kutatásainkra és saját eredményeinkre fogok kitérni, az európai fizetési jelentésről is beszélni fogok, és beszélek a holland kamaráról is. De először a kérdéssel kezdem, hogy szeretjük-e azt, ha későn fizetnek nekünk? Hát nyilván nem, ezt senki sem szereti. A késedelmes fizetésről szóló irányelv végrehajtás kapcsán tapasztalatokat szereztünk, én személy szerint is. Édesapámnak volt egy vállalkozása, de tönkre ment, pontosan azért, mert függ, függőben volt a nagyvállalatoktól. Ha pedig megnézzük az irányelv kihívásait, akkor a következőket kell erre vonatkozóan elmondanom. Az európai fizetési jelentés alapján a megkérdezett vállalatok 70%-a nem is ismeri a, az irányelvet. Ezek 59%-a nem használja ki az irányelvben biztosított előnyöket. Feltevődik tehát a kérdés, hogy miért nem ismerik az irányelvet, miért nem használják ennek az előnyeit, miért nem tudják, hogy létezik ez. Lehet, hogy azért, mert inkább a saját nemzeti törvényeikre összpontosítanak, ez végül is érthető. De miért nem használják ki az előnyeit? Azért, mert a KKV-k esetében 10-ből 6-nál hosszabb fizetési határidőt kérnek, fogadtatnak el velük. És nagyvállalatok azok, akik a kicsiktől azt kérik, hogy fogadják ezt el. A kisvállalatok viszont nem akarnak vitába bocsátkozni a nagyvállalatokkal. Miért? Azért, mert nem akarják veszélybe hozni a vállalataikat. Ők alapjában véve egy problémásabb helyzetben vannak, gyengébb pozícióban vannak. Az előttünk felszólalók, és Ferhelyen asszony is megemlítette, hogy így lehetőségeket veszítenek el a vállalatok. Későn jutnak pénzhez, csökken a személyzeti állományok, A megkérdezett vállalatok több mint 20%-a azt mondta, hogy növelnék a személyzeti állományukat, csak de ez csak akkor lehetséges, hogyha gyorsabban fizetnének nekik ez jelentős, jelentős foglalkoztatási növekedést eredményezne, ha hamarabb fizetnének nekik. A B2B fizetési feltételek javulnak, az időtartam csökken, 34 nap ez a 2007-es 37 naphoz kép, 2017-es 37 naphoz képest, de ez végül is csak egy átlag. Vannak olyan vállalatok, amelyek hamar pénzükhöz jutnak, de vannak olyanok is, akik későn kapják meg a pénzt. Itt most egy európai átlagot számoltunk ki. Vannak olyan országok, ahol sokkal nehezebb helyzetben vannak a vállalatok, és vannak olyan országok is, ahol sokkal könnyebb dolgok van. Mit érdemes megnézni? Azt, hogy a vállal, az európai vállalatok 62%-a pénzügyi az ügyfeleik pénzügyi nehézségét okolja a késedelmes fizetésért. Tehát, ha láncban valaki pénzügyi nehézségben van, akkor ez kihatással van a másik láncra is. Másik ok az administratív közigazgatási, az administratív nem megfelelő hatékonyság. És van még valami, a szándékosság. A vállalatok 48%-a azt mondja, hogy ügyfeleik szándékosan nem fizetnek időben. Hát ez nagyon sok. És akkor most beszélnék arról is, hogy mi az, ami működik a jelenleg irányából, vagy keretből, és mi az, ami nem. A bizottság nagyon jó tanulmányt végzett erről, ők biztos erről fognak beszélni, így én ezt félre is teszem most. Minden attól függ, hogy az adott ország hogy néz ki. Vannak olyan országok, ahol jogszabályi eh, megoldások működnek, vannak olyanok, ahol az önkéntességi megoldások. De a kérdés az, hogy miért jutnak későn pénzhez, azért, mert esetleg szándékosan nem fizetnek nekik, azért, mert vannak administratív problémák vagy azért, mert a másik fél pénzügyi nehézségben van. Erre kell összpontosítanunk. Pénzügyi nehézség, nehéz pénzügyi helyzet. Itt a kérdés az, hogy mennyire értenek a vállalatok a pénzügyekhez. Látjuk a vállalatokat, és azt látjuk, hogy egész egyszerűen nem is tudják, hogy hogy néz ki a pénzügyi világ, mert ez a pénzügyi világ nagyon összetetté vált. Volt válságunk, majd még lesz, mert ez egy ciklus. Lesz még egy ilyen válság, de a vállalatokat fel kell erre készíteni, hogy fel tudjanak készülni a következő válságra. Képzésben kell részesíteni. Tanulják meg a pénzügyi alapokat. Feltehetjük persze azt a kérdést, hogy miért. Volt a, egy másik tanulmány is, tavaly a Holland Kamara készítette ezt el. Meglep, érte őket az eredmény. Azt hitték, hogy a vállalatok tudják, hogy mit tesznek, tudják, hogy hogy kell az ügyfelekkel tárgyalni, tudnak mindent. De akkor mondom a számokat. A holland vállalkozók 50%-a fele bizonytalan, nem bízik saját pénzügyi tudásában a felük. Itt főleg az adóügyeket nem ismerik 49%-ban. Továbbá a kimutatásokat 52% úgy érzi, hogy nem ismeri, illetve a nyerességgel kapcsolatos előrejelzéseket nem tudják, nem ismerik. Hát ezek mind-mind a késedelmes fizetésben csapodnak le. Tehát a pénzügyi ismereteket kell javítanunk. Továbbá ami a tudatosságot illeti, úgy tűnik, hogy nem minden vállalat van tudatában a humán költségeknek. Annak, hogyha nem fizetnek, akkor a másik vállalatnak embereket kell elbocsátania. Nem tudják azt sem, hogy hogy néz ki ténylegesen az interakció a kis és nagy vállalatok között. Szükség van egy KKV ombudsmanra, azért, hogy bizonyos lépéseket meg lehessen tenni. Akkor, hogyha például a javaslat nagyon-nagyon hosszú testesi szakaszra vonatkozik. Hollandiában volt egy kezdeményezés a nagyvállalatok részéről, amelynek során kíván, a tudatosságot kívánták erősíteni a vállalatokban, tudatosítani azt, hogy ha nekik nem fizetnek, akkor ennek kihatása lesz a kicsikre is. A készpénz, stb. Vannak bizonyos intézkedések, amelyek szerepet játszhatnak az ilyen ismertek terjesztésében. Volt egy másik szempont is a késedelmes fizetésben. Dolgoztam egy egy, egy szolgáltató központban. Általában az volt az eljárás, hogy ha a számla nem tett eleget az alakiság követelményeinek, akkor elutasították, visszaküldték, de ez is időbe telik, mire az új számlát megküldik. A KKV-k nem tudják, hogy milyen számlát kell kiadniuk, hogy nézzen az ki ahhoz, hogy a nagyvállalatok könnyen feldolgozzák azt. Végezetül pedig, ami a legfontosabb, a számlák nagy ö, százalékát szándékos okokból kifolyólag nem fizetik ki. mielőtt le, ö, lejárna a fizetési határidő, emlékeztetőt lehetne például küldeni. A fizetési ö, felszólítást, fizetési emlékeztetőt, hogy ez a megfelelő, ha időben fizetnek. Általában az szokott a leghatékonyabb lenni, ha ö, fizetési figyelmeztetőt küldenek Ezeket kellene a KKV-k világában megvalósítanunk. Ha van további kérdésük, akkor kérem szépen, vegyék fel velem a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az első szakaszban felszólaltaknak az expozéjukat. Most az jelentéstevők kapnak lehetőséget. Krapini asszony elsőként. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam. Kérem szépen, tegyék fel a fejhallgatót, mert hát anyanyelvemen beszélek. Nagy érdeklődéssel hallgattam meg azt, amit a vendégeink elmondtak. Higgyék el nekem, hogy amit most mondok, a személyes tapasztalat. Akkor, amikor a bizottság az irányelvet hatába léptette, vállalkozó voltam három KKV-val a 2011-es irányelvnél is volt három KKV-m. Akkor örültem ennek, és kértem is a román kormányt arra, hogy minél hamarabb léptessék, ültessék át az irányelve. De ennek ellenére nincs hatása, nincs, nincs eredménye ennek az irányelvnek. Fogalmazzunk őszintén a szakbizottságok közötti csoport tagja is vagyok, aki a KKV, mely a KKV-kkal foglalkozik. Értem, hogy védeni akarjuk az elosztási láncot, de a KKV-k jelentik a gondot. A KKV-k a nagy elosztók beszállítói, csak nincsenek jó tárgyalói pozícióban. Említették a rugalmasságot, de hát milyen tárgyaló, tárgyalási pozíciója van egy olyan KKV-nak, amely 11 embert dolgoztat, és közben egyáltalán nem ismeri a törvényeket sem. Ilyen esetben a KKV-k kétségbeesett helyzetben vannak, és kétségbeesetten el fogják fogadni a nagyvállalatok feltételeit. Ami az irányelv felvizsgálatát illeti, egy, két problémánk van. Egyrészt ott vannak a helyi hatóságok, a közbeszerzés révén olyan vállalatokat fogadnak el, amelyek elfogadják a késedelmes fizetést, akkoriban, amikor módosították a közbeszerzésekkel foglalkozó irányelvet, elmondtam, hogy mondjuk meg a bizottságnak azt, hogy Vegyük be a javaslatba azt, hogy az, aki elnyerte a pályázatot, az azonnal fizessen az alvállalkozóknak. De ezt nem fogadta el a bizottság, így aztán ö, rabszolgaként dolgoznak ezek az alvállalkozók. A központi és a helyi hatóságok ö, az elsődleges bűnösök. Melyik a legolcsóbb hitel? a, a, a, a beszállítóé. Nulla. A beszállító hitele ez. Akkor, amikor ilyen képzésben részesültem, akkor azt láttam, hogy még a maguk a tanárok is tanulták azt, hogy mi a jó, hogy mikor jó fizetni. Nyilván az a jó, hogyha minél többet várok azzal, hogy én fizesek valakinek, de közben én beszedem a magam pénzeit. Itt az etika is kérdés. A menedzsment iskolákon kellene ezt tanítani, de azt tanítják, hogy inkább ne fizes, mert ennek nulla költsége van, de próbáld meg beszedni a magad pénzeit, hogy legyen cash flow tehát, ha és éppen ezért mondom, hogy mindenképpen módosítanunk kell az irányelvet, és aztán utána a tagállamok lesznek majd felelősek a végrehajtásért. De nézzük meg, hogy mi van az irányelvben most. Ott áll az, hogy maximum 60 napon belül fizetni kell, ha csak a szerződés mást nem mond. De a tárgyalások során a nagyvállalat nem 60-at fog mondani, hanem 90-et, 120-at. Bizonyos esetekben ez nagyon kártékony. Nekem nem tetszik az a kifejezés, hogy védjük a KKV-kat, mert nem igazán védjük őket. Etikai elveket kell bevennünk itt most úgy beszélünk, mintha valami pozitív dolog lenne, de nincs. Ugyanolyan feltételeket szeretnénk biztosítani a KKV-k számára, mint a nagyváltók számára, de ennek messze menő kihatásai lesznek. Ha a KKV nem kapja meg a pénzt, akkor nem fogja tudni megfizetni a jó szakképzett munkaerőt, mert az a nagyvállalatokhoz fog menni. Tehát ő a leggyengébb munkaerővel dolgozik. Egy kisebb fizetés mellett hatalmas kihadása van ennek az egésznek, a KKV-k bázisát tesszük tönkre, alapját tesszük tönkre. Mondjuk ki nagyon világosan azt, hogy a pénzbeszedését ne bírósági perekkel hajtsuk végre, mert az nagyon sok pénzbe kerül. A 40 eurós kifizetést nem, mondjuk 40 eurót nem fizetnek ki, akkor bíróságnak mennek. Ennek nincs így semmiféle pozitív hatása. Egyrészt, mint említettem, bűnösök a helyi hatóságok, a hibások a helyi hatóságok és a nemzeti hatóságok. Jó lenne, ha a bizottság egy tanulmányt végrehajtana, elkészítetne, azzal kapcsolatban, hogy az állam pontosan mit tesz minden egyes tagállamban. Említették a középvállalatokat is. Tehát a középvállalatok azért általában a nagyvállalatokkal jobb pozícióban vannak. Engem az érdekelne, hogy a nagyvállalatok és a kisvállalatok esetében mi is a fizetési határidő az egyes tagállamokban. Erre vonatkozóan végezzen egy tanulmányt a bizottság. Nem elfogadható az, ami most történik. Igen, a hazámban nekem van három vállalatom, tehát tudnom kell. Ez az irányelv nem hozta meg a hozzáfűzött hatást. Bár jó szándék vezérelte a bizottságot is, bennünket is. Ha egy szabály nem hozza meg a hozzáfűzött reményeket és hatást, akkor módosítani kell. Elhangzott az az egyik szónokunk részéről ma, hogy nem kell módosítani a szabályt. Nem. Van. Nálunk például vannak nagy elosztó láncok, amelyek egész egyszerűen kivégzik a KKV-kat Még az ivóvizet sem tudják megfizetni a kkv lassan. Én árnyék előadó vagyok az említett munkacsoportban, és ott is ezt a véleményt képviselem. Lára Komival nagyon ö, jól működünk együtt. Reménykedem abban, hogy a bizottság is meghallgat bennünket. Reménykedem abban, hogy elérjük a célt. A cél nem az, hogy védjük, ezt mondtuk, nem, hanem az, hogy etikus, elszámoltatható kereskedelmünk legyen, attól függetlenül, hogy mekkora a vállalatok mérete. Mert mindig büszkélkedünk, hogy a vállalatok 90%-a KKV. De hát nincs tökéjük. Nem tudnak tökét felhalmozni, ha ezt el kell költenie. A, a KKV a nyersanyagot 30 napon belül ki kell, hogy fizesse, de lehet, hogy még rövidebb határidővel, mert nagy nyomás nehezedik rá, és a beszállítója ö, általában nagy beszállító. A KKV kifizeti a saját beszerzéseit, de ő nem kap pénzt. És ezért sokan, azért, hogy megéljenek, megkerülik a szabályokat. Igen, itt abba is hagyom. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Flip úr kap Hát látom, hogy a kollega nagyon emocionálisan foglalt állást. Én más véleményt képviselek, de remélem, hogy meghallgatnak. Mielőtt a vendégeinkhez fordulnék, hogy reagáljak arra vonatkozóan, ami az előzőekben elhangzott. Azt hallottuk, hogy a 60 napos fizetési határidő a standardnek számít, és vannak, akik 90 napot, vagy akár 120 napot is követelnek, és ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. 1998-ig tulajdonképpen tervgazdaságnak hívtuk ezt a fajta eljárást az én, országok, én országomban. A beszállítóknak diktáltunk, még akkor is, hogyha ezek a rosszak voltak, előírtuk számukra, hogy a 60 napot be kell tartani. És hát ezzel a hatalommal, hogyha nem itt, akkor máshol fognak élni, például az árak területén. Beszélt ön arról, hogy ezek a hosszas fizetési határidők problémát okoznak, viszont azt is elmondta a végén, hogy abszurdak az árak manapság. Ami tulajdonképpen még azt sem fedi, hogy minden költségüket, rezsiköltségüket kifizessék. Mit csinálnak a nagy beszállítók, akik diktálják az árakat, és mondjuk nem vesznek majd át termékeket a kistermelőktől, akkor ő nekik hová kell fordulniuk? Tehát tulajdonképpen akkor visszatérünk a tervgazdasághoz. Nem így működik a szabad piacgazdaság. Vannak nagyobb hatalommal, mások pedig kisebb hatalommal rendelkező szereplők. Senki nem diktál felülről, a feltételeket pedig úgy kell alakítani, hogy megfelelőek legyenek. Azon által említettek nem helyes kritériumok. Ha így járnánk el, akkor visszatérnénk a szocializmushoz, és többen emlékszünk arra, hogy itt ez mit is jelentett Közép-Kelet-Európában. Az Európai Unió hatalmas összegeket saját maga részéről sem egyenlített ki, tehát tényleg megfelelő megoldásokat kell találnunk Értem azt, hogy a nagy láncoknak az érdekeit képviselik itt néhányan, de azt kell mondanom, hogy egyet is tudok vele érteni. Az, hogy a KKV-k 30 napot vagy 60 napos fizetési határidőt kapjanak, ez nem alapjog, hiszen saját maguk döntése, hogy egy nagy láncnak szállítsanak be nem kényszerít őket erre senki. Lehet, hogy több kedvezőtlen kritérium közepette nem tudnak mást választani, de még egyszer mondom, ez nem az ön problémája, hanem a KKV-k gondja, akik harcolnak a piaci pozíciójukért, és ebbe szerintem az Európai Uniónak nem kellene beavatkozni. Utolsó megjegyzésem az a kapcsolatban, amit Mártin asszony mondott, nem, remélem helyesen ejtettem ki a szemét. Ön itt azt mondta, hogy csak átlagértékeket említett, van, akik hamarabb fizetnek, gyorsabban vannak, akik még nagyobb fizetési határidőre teljesítik a fizetéseket. Ez tehát mind bele kalkulálandó az átlagba. de fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy az uniónak nem kell ebbe beavatkozni. Van egy létező irányelv, ez alkalmazásra kerül, és nekünk azon kell fáradozni, hogy ez teljes mértékben alkalmazásra kerüljön. Még mielőtt azon gondolkodunk, hogy hogyan módosítsuk ezt új szabályok teremtésével. Mielőtt erre elszánjuk magunkat, azt kell tető alá hoznunk, azt kell keresztülvinnünk, hogy alkalmazzák, átültessék a gyakorlatba ezt az irányelmet. Ha megállapítottuk, hogy sok mindent nem helyesen ültettek át, a gyakorlatba akkor kell lépnünk. Végezetül pedig még egy megjegyzés. Vannak olyan ügyfelek, akik nem helyesen, tehát nem a megadott határidőn belül fizetnek, de még egyszer mondom, ez nem EU-s probléma, ez a beszállítók és a cégek problémája. Mielőtt politizálni kezdtem volna, nekem is volt saját vállalkozásom, 250 alkalmazottam volt, és ugye valaki nem fizetett nekem, akkor nem az EU-hoz fordultam, nem sírtam, hogy tegyenek már valamit, hogy végre megkapjam a pénzemet. Inkább azt az utat választottam, hogy nem szállítottam már ennek az illetőnek. Tehát a kapitalizmust, ha nem tetszik és eltöröljük, attól még nem lesz nekünk jobb. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a panelnak és a hasznos információkat. Elnézést kell kérnem, mert hamarosan az ellenőrzési bizottság koordinátorai is találkoznak, és oda kell elmennem. Ott a közhatóságokkal foglalkozunk. Az európai intézményeknek is van kötelezettsége a fizetések terén. Az európai intézmények nem mindig tartják magukat az európai szabályokhoz, és nem fizetnek mindig időben. Itt a helyi hatóságok, a nemzeti hatóságok és az uniós intézmények esetében is a nulla tolerancia mellett kell sikra szállnunk. Nyilván a váltók azt fogják mondani, hogy ha az állam nem fizet időben, akkor én miért fizessek? A bizottság erre biztos odafigyel majd, és majd erről beszélünk a második panelban. A B2B esetében nagyon sok problémáról hallunk. Ijesztő az, hogy a vállalatok milyen kis százaléka ismeri a szabályokat. Használjuk ki a kommunikációs eszközeinket, a belső piaci kommunikációs eszközöket. Ez célravezető lenne. De emellett vannak különböző szervezetek is, amelyek szabályokról tájékoztathatják a gazdasági szereplőket. Tehát megvan az együttműködés módja másodszorban. Annak idején a nagyon kis vállalatok szabályairól szavaztunk, és azt mondtuk, hogy nekik is könyveket kell vezetniük, számlakönyveket. Én ellene szavaztam. Az adós hatóság viszont nem tesz különbséget azok között, akik ismerik a pénzügyi szabályokat, és azok között, akik nem. Adóbevallást mindenkinek készítenie kell. Elég sok kis vállalkozót ismerek saját környezetemben, akik nem végzik megfelelően a számlavezetést. És akkor az adóhatóság a nyakokra megy. Továbbá, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti, az OEP már képviselője beszélt erről, de beszéltünk Mark Tarabella ellátási láncról szóló jelentése kapcsán is erről. De hát ennek is köze van a szabályokhoz. Tarabella kollégám javasolja a közvetítést. Akkor, amikor fizetésről van szó, akkor be kell tartani a szabályokat. De ha valaki azt mondja, hogy nem, nem fogadja el a szabályokat, akkor az már probléma. Ha el tudnánk fogadni a közvetítés gondolatát, tehát lenne egy KKV ombudsmanunk, erről még nem beszéltünk, de érdekes elképzelésnek tartom, tehát ez segíthetne a fizetések területén a KKV-knak. De Hollandiában például van egy olyan szervezetünk, amelyhez fordulni lehet, és a vitát nem tudja mindig megoldani, mert a hozzáforduló vállalatról már elterjedt az, hogy nem akar fizetni. Nagyon fontos az, hogy a vádló azonosságát ne ismerjük, vagy ne jusson, ne kerüljön nyilvánosságra. Végezetül pedig a kisvállalatok részéről, főleg a divatszakmában dolgozó vállalkozók, ugye szezonális jellegű munkát végeznek, és nekik rugalmaságra van szükségük pontosan a különböző leárazások miatt, amelyek például nyáron zajlanak. Marco Zulo, you want to ask? Okay. Marco Solo, nem kér szót? Jó, akkor visszaadom a szót az előadóknak, hogy röviden válaszoljanak, vagy hogyha bármiféle hozzászólásuk van, azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Hendrix úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazság szerint nem hangzott elő a nagyon sok kérdés, de először is elmondanám, hogy 93 óta foglalkozom ezzel a dosszével, és még mindig javítani próbálom. Úgyhogy ki néha dejavő érzésem van, ismerem az összes érvet, mellette, ellene, de a legfontosabb dolog az az, hogy néhány nagyvállalattal kapcsolatban tényleg vannak problémák. És ahogyan elmondtam, nem csak elméletekkel kell foglalkoznunk, hanem a gyakorlattal, és azzal, hogy a legjobb gyakorlatokat átvegyük és terjesszük. Ha a nagyvállalatokat arra akarjuk kényszeríteni, hogy 60 napon belül fizessenek, ez tényleg gondot fog okozni néhányoknak. A hollandokat illetően vannak kötelezettségek a nagyvállalkozások számára, itt a 60 napot illetően, és aztán a kicsik és a nagyok között vannak különbségek. De ott van a szerződéskötési szabadság is. Tehát azt gondolom, hogy specifikus problémákat azért meg tudunk oldani. Aztán a KKV-kat illetően vannak pozíciós papírjaink, tulajdonképpen az elejétől kezdve emellett tartottunk ki. Nagyon sokszor egyébként a KKV-k el sem küldik a számláikat, de hát erről szó volt nagyon világosan, és hát a megfelelő illetékeseknek kell foglalkozniuk ezzel a kérdéssel. De még egyszer mondom, az igazán nagy gond tényleg a nagyvállalatoknál van. Finnországban is ö, ö, többen kénytelenek elfogadni a hosszabb hat fizetési határidőket, mint amennyit szeretnének, igazából négyből három. És a textil ágazat számára, ahogyan itt hallottuk, tényleg ágazaton belüli problémák vannak, hiszen mindig végigveszük az egyes ágazatokat, tehát ismerjük ezt a helyzetet, és itt, itt is említették ugye az egyes problémákat. Úgyhogy nem tudom, hogy ágazati megközelítéssel esetleg többre jutnánk-e, mint ahogy Franciaországban járnak el, mert hát az ágazatoknak a megkülönböztetése sokszor már elmosódik, úgyhogy a textil ágazatot illetően a kisvállalkozók és a, a kiskereskedők, akiket mi is képviselünk, hát ott azért a 90 nap az tényleg eléggé problémás lenne, ott a maximális fizetési határidő 60 nap lehet. De még egyszer mondom, rugalmas, jogalkotásra van szükség a legtöbb vállalkozás tekintetében. És sajnálattal mondom, és nem hallottam igazából a nagy vállalkozások vonatkozásában, e probléma vonatkozásában egyértelmű megoldást. Etikai, morális megközelítéssel nem fogjuk megoldani a helyzetet, hiszen újra mutogatni rájuk és pellengére állítani, ez azért elég furcsa. Úgyhogy a hatóságokkal kell együtt működ, működni, ők is azt várják, hogy ezeket a réseket a pajzson tanuljuk meg. Erről, erről lesz szó a második körben, úgyhogy talán ne szaladjunk annyira előre. Kasztádó úr. Köszönöm szépen. Krapini asszony, ha jól emlékszem. Ön konkrétan arról beszélt, hogy mi a nagy vállalkozásokat képviseljük. Hát igen, de igyekeztem önnek elmagyarázni azt is, hogy Spanyolországban jól járunk el. Van egy jó keretünk, amit megalkottunk, az irányelv nek köszönhetően, és a, és a vonatkozó spanyol törvénynek köszönhetően is minden jól működik. Világos kritériumok és világos szabályok vannak, amelyeket be kell tartani, és nincs egyáltalán lehetőség semmit a különböző résztvevő felek, szereplő közötti konfliktusra. Nem arról van itt szó, hogy foggal körömmel meg akarjuk védeni a gazágazatunkat, hanem tulajdonképpen itt a szektoron belüli képviselők, nagy vagy kiskereskedőkről is legyen szó, tulajdonképpen szabadon járhat el, sőt, bírósághoz is fordulhat, vannak más hatósági, közigazgatási védmechanizmusaink is, amelyeket fogalmatosítani lehet, és az élelmiszerláncoknál van egy illetékes hatóság, amely a földművelési Minisztérium hatája alá tartozik, oda be lehet panaszokat nyújtani, információkat nyújtani, és akkor felveszi a munkáját a hatóság. Még egyszer megismétlem, tehát ritka az, hogy a késedemes fizetéssel kapcsolatos panaszok vagy keresetek érkeznének be. Lényeges azt is elmondanunk, hogy nem támogatjuk azt, hogy a késedelmes fizetésekért síkra szálló, illetve ezek kérdését megoldó irányelvet most még egyszer újra gondoljuk. Az a fontos, hogy a meglévőt helyesen ültessék át a gyakorlatba. Úgy gondoljuk, hogy ezzel az irányelvel megfelelően lehet rögzíteni a határidőket, a jogok és kötelezettségek is világosan vannak rögzítve benne és tulajdonképpen nem az irányelvnek a tartalmán múlik, hogy mi történik, hanem az, hogy az egyes tagállamokban ezt, ezt hogyan valósítják meg, hogyan ültetik át a gyakorlatba. Úgyhogy a tagállamoknak itt megfelelő eszközöket kell keresnie és létrehoznia, annak érdekében, hogy a saját jogalkotásunkat, az EU-s jogalkotást megvalósítsák. Amit Szulics úr mondott, teljes mértékben egyet tudok vele érteni. Az Európai Uniónak elsősorban a piac szabadságának elvét kell védenie. Az, hogy beavatkozzanak a hatóságok, az csak akkor megengedett, hogyha tényleg indokolt az érdek, és hogy arányosak a foganatosított intézkedések. Ez egy alapvető fontosságú elv. Még egyszer mondom, a szabad piacgazdálkodásnak abszolút hívei vagyunk. És a kiskereskedői láncok szempontjából tulajdonképpen az a helyzet, hogyha olyan törvényeink vannak, amelyek előírják a szerződéses feltételeket és a fizetési határidőket, és egyes termékek vonatkozásában a szállítási határidőket, hát akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Ugyanis azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni elérni a kitűzött cél, célokat, sokkal inkább ezzel túlságosan is belenyúlunk a szerződéskötési szerződésbe, szabadságba, ami visszaüthet. Köszönöm, hát nem akarom rekreálni a kommunizmust, nem is annyira a szocializmust, talán ezt a szót akarta az egyik hozzászóló használni. De méltányos feltételeket kívánunk teremteni minden piaci szereplő számára. Nem tudom, hogy Svédországot képviseli itt valaki. Helyesen emlékszem, hogy Svédországban például teljesen transzparensek a keresetek. Jól emlékszem? Lehet, hogy ez lenne a megoldás. Hiszen, hogyha senkinek nincs problémája azzal, hogy a nagyvállalatoknál hosszú fizetési határidők legyenek érvényben, akkor ez is lehetne megoldás. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Jó, akkor azt javaslom, hogy menjünk tovább a második körrel. Itt a, az állami hatóságok és a vállalkozások közötti kapcsolatokról és tranzakcióról van szó. Sergio Bramini lesz az első, aki egy olasz vállalkozó. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nagyon szabadon fogok beszélni, és amiről beszól, beszámolok, az a saját vállalkozásomnak a története. Camierare i prezzi eh, dalla grande impresa verso le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese... Nos, a nagy vállalkozások és a kisvállalkozások kontextusában ugye a fizetési határidőknél figyelembe kell venni, hogy a kisvállalkozások igazából alkotják a gerincét ennek az egész ellátási láncnak. A 60 nap, hogy megkapják a pénzüket, majd pedig 150 nap múlva, miután megkapták a saját pénzüket 60 nap után, fizetnek a kicsiknek, hát e tekintetben azt mondom, hogy az állami hivataloknak kellene először lépniük. Az ICOM Milánóban 1973-ban került alapításra, annak idején vízgazdálkodási üzemet hoztunk létre. A 90-es években közbeszerzési kiírásoknál részt vett a vállalkozásom, tehát elsősorban Kampániában és Sziciliában nyertem, mert az északi részén az országnak egyszer lefedett volt a piac. Eredetileg ugyanazok voltak a fizetők jól is fizettek, viszont aztán ugye jöttek az alvállalkozók, konzorciumokra kell itt gondolni, akiknek teljesítenie kellett a fizetéseket, és hirtelen megakadt ez a fizetési folyamat. 350 millió euró per hónap összegekről beszélünk, és egyre kevesebbet fizettek, és egyre nagyobb határidőre. Tehát egyre nagyobb mértékben halmozottak fel a, az adósságaim. De hát miután az államról volt szó, mint megbízó, bizakodtam. Hitelt vettem fel a házamra 500 ezer eurós értékben, még egy másik hitelt is felvettem, egy irodaházra, tehát a házamra költöttem, ugyanúgy az, az irodaházra és a saját életemre is. Éves szinten 15 milliós forgalmat tudtam bonyolítani. Nos, az a helyzet, hogy nem csak ezek a hatóságok nem fizettek nekem, azáltal, hogy mivel gyakorlatilag egy közhivatalt vezettem, még meg is fenyegettek, hogy a, a, esetleg szankcionálnak engem, vagy bírósági eljárás alá vonnak, mert nem tudtam teljesíteni a kötelezettségeimet, hiszen nekem is tartoztak. 2011 márciusában aztán csődöt jelentettem a bíróság előtt. Hát ez a történetem. 120 napról, 150 napról hallottam itt fizetési határidőként, azt kell mondanom, hogy nekem három-négy éves késedelemmel jöttek be pénzek. Hét év volt például egy eset egy kampániai ö, ügyben, ahol az államnak kellett volna fizetni. Úgyhogy azért vagyok ma itt, hogy igenis váljanak önök is aktívvá, mert ugyanúgy, mint én, nagyon sok más ember is rengeteg kockázatot vállal Olaszországban gyakorlatilag arról van szó, hogy ha valaki nem vállal felelősséget és kockázatokat elsősorban, akkor le kell, hogy húzza a rolót. 850 vállalkozó öngyilkos lesz évente, mert egyszerűen úgy érzik, hogy magukra hagyták őket, őket. És ez nem megengedhető. Úgyhogy ezért kérem hivatalosan önöktől, hogy lépjenek közbe, és azok, akik tulajdonképpen nem saját bűnüknél fogva, hogy úgy fogalmazzak, kerülnek ilyen helyzetbe, támogatást kapjanak. Hiszen a nagyvállalatok vagy az állami cégek, hatóságok nem vindikálhatnak minden jogot maguknak. Kidobtak a saját házamból, képzeljék el csak azért, mert hittem az államnak, senkit nem akartam elbocsátani a saját vállalkozásomból, kevés vállalkozom volt, de hát a KKV-k ezek úgy működnek, mint egy család. Tudtam, hogy kik az alkalmazottam, ismertem a családjaikat, a gyerekeiket, tehát ezért tartottam ki. Őértük is, és az államért is. Úgyhogy ezért kérem önöktől, hogy váljanak aktívvá. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolót, a saját személyes élményeket. Rossella Pezzine de Geronimo szintén vállalkozó is, szintén Olaszországból. Köszönöm szépen Lara Kuminak a meghívásért könnyek csordulnak ki a szememből. Ez egy tragikus történet, amit a mellettem ülő úrtól hallottam, ugyanis saját sorsomra emlékeztet. Köszönöm szépen, hogy figyelmet fordítanak rám, és hogy bemutathatom a tapasztalataimat. Pezzino de Geronimo a nevem. Olaszország déli részén születtem, külföldön tanultam, és utána Katániába, tehát a saját régiómba tértem vissza, szerettem a saját hazámat, a régiómat, és a célom az volt, hogy javítsam a helyzetet, környezetvédelem, környezettisztaság témában kívántam dolgozni. Hulladékgyűjtésről beszéltünk. 40 éve működtetek egy céget, Dusty névvel, és a haladatunk az, a tevékenységi körünk az, hogy hulladékot gyűjtsünk egyébként, környezetvédelmi aktivista is vagyok, meggyőződéses. Ilyen értelemben harcolok is egy jobb világért családi vállalkozásról beszélünk az esetemben. Pillanatnyilag 40 millió eurós az árbevételünk, és mint Bramini úr is mondta, az híres hírhet olasz hatóságoknak dolgozunk, azok dél-olaszországban Szicílián óriási károkat okoztottak, egy rettenetes vállalati klíma jött létre miattuk, és aki ebben dolgozik, az mindenki szenvedettel 17 millió euróra várok hiába, már sok-sok éve, komoly késedelemmel. Valahogy sikerült túlélnem, mert hogy is fogalmazzak, mert sikerült bizalmat szereznem a hitelek persze nem, a bankok persze nem adtak hitelt, de ez a szerencsém, mert akkor már csődbe mentem volna. Én igazából a beszállítókkal fogtam össze, és kölcsönösen támogattuk egymást, egyfajta hálózatot alakítottunk ki, ez volt a menekülő útvonalunk. Elmondom, mi történik Olaszországban. Mint Bramini úrtól az imént hallottuk, hogy itt vannak ezek a vállalatok, akik a közszolgáltatásokban dolgoznak. Vegyük például a hulladékkezelést, ott nem szabad leállni, ez a törvény, még akkor sem nem fizetnek ki, persze nekünk a munkavállalókat ki kell fizetni. Ezért aztán a vállalat arra kényszerül, hogy be is fizesse a munkavállalók után például az adókat, a járulékokat, stb. Mielőtt egy mandátumot kapunk, egy fizetési mandátumot egy konzorciumtól, egy régiótól, egy helyi önkormányzattól, igazolnunk kell természetesen, hogy befizettük a járulékokat és az adókat, és minden jogszerű a cég körül. Most a kérdésem ezek után csak az lehet, hogy van itt egy cég, el tudják-e képzelni, hogy van itt egy cég, a, szabályosan működjön ez a cég, egyetlen ügyfele van az állam, ez, az, ez viszont nem fizet. Ez egyszer logikailag kell végiggondolni, mert mi a helyzet, hogy ilyenkor mondjuk 30 napos fizetési határidőt állapítanak meg, havi számlázása a rendszer, mondjuk. Egyszer csak az állam nem fizet, én viszont nem hagyhatom abba a tevékenységet, tehát a viszonosság hiányzik. Én valamikor az egyetemen azt tanultam, hogy a szerződés két felet kötelez. Az nem lehet egyszerűen, hogy az egyik mindig ráfázik, nekem mindent ki kell fizetnem nap, mint nap, a munkálókat, stb. És az állam, akitől csak azt várnánk el, hogy számlázás után 30-40 nappal kifizesse a számlát, de nem csak erről van szó, hogy egyrészt nem fizet, későbbiekben pedig, amikor kamatokat kéne fizetni, késedelmi kamatokat kötbért, akkor azt sem teszi meg. Tehát mi történne velem, ha én nem fizetnék időben? Olaszországban 20 évig húzott az egy ilyen történet, képzeljék el, ezért kérjük a megértésüket, tehát ha az ember szerződést köt Olaszországban, az egy óriási kockázat, tehát állammal köt szerződést, ezért kérem az Európai Uniót még egyszer. Olaszországot különböző jogsértések miatt már többször beperelték, az elmúlt időszakban is ezt tették, és most is ezt teszik. Olaszországban mindegy, hogy hogyan döntenek Brüsszelben, nem veszik komolyan. Ezért aztán azt kell kérnem önöktől, hogy kötelezzék Olaszországot, hogy számlázás után 30 napon belül fizessen. Önök is elmondták, hát itt vannak a szerződések, a törvények, mindezt tartalmazzák. Az én szerződéseimben is ez szerepel a 30 nap. Így nem lehet tovább dolgozni, ez elfogadhatatlan. Nekünk mindent be kell tartani, de kinek kéne jó példával előjárni ilyenkor az államnak? Tehát aki viszont ezt a példát kéne, hogy mutassa, az azzal indít, hogy nem fizet. És ha aztán valamikor nagy nehezen mégis fizet, akkor a kamatokat nem, a ködbért nem fizeti ki. Vagyis az a kevés, amit kapok az államtól, tehát állandóan a menetel szélén állok, mert nekem mindent pontosan kell intéznem, mindent pontosan kell fizetnem. Mit szeretnénk ezek után? Kötelezzék Olaszországot arra, ezt kérjük, kötelezzék Olaszországot arra, hogy eh, ne kelljen befizetni a járulékokat, eh, hogyha nem kaptunk pénzt vagy legyen egy hitel, amit fel tudunk venni. Másrészt pedig kártérítést is kapjunk, hogyha nem fizetnek. Egyszerűen azért, hogy a vállalatok ne kerüljenek még sokkal nehezebb helyzetbe. Tudják, mi történik, hogyha a vállalat nem pontosan fizet. El tudom én ezt mondani. 40%-os kamatot követelnek. 40%-ot. Tudják, mit jelent az gazdasági szempontból egy társaság számára. Mi mindent kell csinálnunk annak érdekében, hogy ezt be tudjuk tartani. Tehát a 40 százalék plusz költség jelentkezik egyszer csak. Elmondhatom nyugodtan, bár nem is olyan könnyű megfogalmazni, ebbe csak belebukni lehet. Ez a helyzet, vagy folytatjuk a végtelenségig, amíg valamilyen csoda történik mondjuk. A helyi önkormányzatok Olaszországban még ezt is megtehetik, vagy általában az önkormányzatok, hogyha van egy hitelem mondjuk egy eh, önkormányzatnál, Olaszországban egyébként egy önkormányzat csődbe is tud menni, és akkor egy ajánlatot tesznek nekem ilyenkor. A mediátor azt mondja, hogy nézd, mit tehetek, eh, abból, amit még megmaradt, 40%-ot tudok kifizetni. Na jó, de hát nálam 80% a költség, fizetnem kell a munkavállalomért. Hogy, hogy fogadhatom el utána, hogy 40%-ot fizetnek ki a szerződéses árból? Ez elképesztő, és ez megtörtént Ispia területén. Vagy azt mondják, hogy várjon tíz évet, amíg a felszámolás megtörtént, amíg aztán kielégítik az egyes hitelezőket, eh, aztán utána megvizsgáljuk, hogy mi maradt-e egyáltalán. Valami, hogy megkapnak ebből mindent, vagy semmit. Az ügyvédem már vizsgálta ezt, és el is mondta, hogy miről van szó valójában. Fizetésképtelenségi eljárásról, csődről beszélünk, tíz évig bonyolítják és a, gyakorlatilag új vállalkozókat vont be a, az önkormányzat. Tehát elhúzódik a dolog, és a végén fennáll az esélye annak, hogy egy szentet sem látok az egészből. Azt várjuk, kötelezzék Olaszországot. kérdés tehát az, hogy miért kell nekünk szabályokat betartani, hogyha az állam nem tartja be a szabályokat. Ha te nem fizetsz, akkor én neked nem fizetek. Ez lenne, tehát valami egyenlő elbánás kéne. Egyenlő jogok kellenek. Ezért kérem. Köszönöm. Köszönöm szépen a világos üzenetet. Az utolsó hozzászóló Finli asszony az ír állandó képviselettől jött közénk. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam a mai meghallgatásra, elnök asszony. Elnézést. A a pontos fizetés nagy támogatója vagyunk Írországban, mindenek előtt a koszférára is vonatkoztatjuk ezt. Világos és vezető szerepet kell a hatóságoknak játszaniuk abban, hogy megváltozzon ez a kultúra, és át kell állni a gyors, az azonnali fizetésre. Két területre szeretnék kitérni, ahol tehát van egy ilyen hatóság nálunk, ami ezzel foglalkozik, és egy állandó párbeszéd folyik ebben az idevágó törvény, amely szabályozza a hatóságok és a vállalatok viszonyát, és 30 éves, 30 naptári napos fizetési határidőt állapít meg. Business to business 60 napot jelent ezen a területen, és ha nem kifejezetten másképp állapodnak meg, akkor akkor eh, ezt tartani is kell, és eh, az aránytalanságokra is ügyelni kell, és 30 napon belül a fizetéseknek meg kell dönténniük a B2B és a eh, közféra transzakcionális. 2009-ben júniusban elfogadott a kormány egy törvényt, miszerint 15 napon belül egy érvényes számla befogadása után fizetni fog. E, tehát mondom, a kormány döntött így Írországban. 2011-ben ezt a határozatot kiterjesztett tették az egész közfélelre, nem csak a kormányzati hatóságokra, hanem a helyi hatóságokra és a nem kereskedelmi állami ügynökségekre és egyéb állami testületekre is kiterjesztették ezt, tehát hogy 15 napon belül kell fizetniük. A kormányzati és a közszféra kötelessége, hogy beszámoljon a fizetésekkel kapcsolatban rendszeresen, tehát egy jelentést készítsen és 2016-ban a kormány úgy döntött, hogy egy beszámolási rendszert hoz létre a fizetés teljesítéssel kapcsolatban a számos terület, és bevezetik a kompenzációkat, a kártérítéseket, illetőleg a ködbért a késedelmes fizetés kapcsán ez a jelentés beletartozik az általános jelentési rendszerben. Mondom, a 15 nap egyébként áll 16 és 30 nap, és a 30 napon túlmutató kategóriák vannak a fizetéseknél. A legutóbbi negyedéves számok a jelentések alapján azt mutatják, 2018-ban 84%-ban fizetnek 15 napon belül, és 96%-ban pedig eh, a 30 napos, tehát a törvényes határidőn belül működik. 100% lenne, hat, jó persze, a kormányzati eh, részlegek és megfelelő testületek eh, kamatot kell, hogy fizessenek, automatikusan is kártalanítást is, amennyiben érvényes számlát nem fizetnek ki 30 napon belül. Tehát 30 nap fölött automatikusan ködbéreznek, és kártérítés is jár és az egyes minisztériumok és a miniszter feladata, hogy biztosítsák, hogy a közféra testületei, amelyek hozzájuk tartoznak, eleget tegyenek ezeknek a kötelezettségeknek. Ez azt tartalmazza, hogy világos tájékoztatást is alkalmazniuk kell a fizetési gyakorlatokat illetően, illetve a panaszkezelésre és az egyéb eljárásokra is fel kell hívni a figyelmet az automatikus kártalanítás és a késedelmi kamat, a kötbér fizetés egy kulcsmozzanat, amikor az újfajta kultúrát akarjuk továbbvinni, és tovább csökkentsük ezeket a fizetési késedelmeket, és csökkentsük azokat a terheket, amelyekre, amelyek jelentkeznek a vállalatok kapcsán. Iránymutatásokat is készítettünk a különböző minisztériumok számára és a testületek számára. Az egyik korábbi hozzászóló be beszélt már erről, hogy van egy ilyen késleltető taktika is, de vannak olyan eljárások, hogy képzett, felelős hatáskörrel bíró emberek foglalkoznak a számlákkal, és fel tudják gyorsítani ezeket a folyamatokat, amennyiben erre szükség van, és nem kell leállítani az órát a vállalatok és a folyamatos párbeszéd van, egy tanácsadói testületünk a kis- és középvállalatokkal kapcsolatos tevékenységükre, van egy miniszter is, aki ezért felel, és minden témában ő képviseli a kis- és középvállalatokat. Nagyon sok intézkedést, kezdeményezést indított a gyorsított fizetés érdekében a kormány, és ez a, a kisvállalatok hangja mindig jelen volt a döntéshozatalmán. Az azonnali fizetési kódex jó példája annak, hogy hogyan lehet párbeszédet folytatni. Ez, egy, ez a gyakorlat, egy közös kezdeményezés, amelyet az ír kis és középvállalatok szervezete szövetsége indított és ebben részt vett egyébként a nagy vállalatok képviselete is, az ír kamara, kereskedelmi kamara és számos más szervezet mindezt támogatta egyébként az üzleti és vállalkozási minisztérium. A kódexet egy online portálon is tették 2015 márciusában és ez hozzájárul ahhoz, hogy megváltozik a fizetési kultúra, ez egy állandó munka, folyamatos munka, állandóan javítani kell ezt a területet, kevesebb, mint 300-an indultak valamikor, és ezért aztán ezt állandóan továbbfejlesztjük. Éppen az elmúlt időszakban nagyon jó példákat láttunk arra, hogy nagy vállalatok is kötelezettséget vállaltak amellett, hogy a lehető leggyorsabban fizessenek, nagyon gyors fizetésre, tehát rendkívül fontos, hogy az üzleti élet szereplői és az ő képviselőik, szövetségeik valóban aktívan beálljanak e cél mögé abból indulok ki egyébként összefoglalva, elmondhatom, hogy a közférának példával kell előjárnia, és ez a mi tapasztalatuk is odahaza, ezt tanultuk az egészből, és egy folyamatos munka, állandóan foglalkozni kell ezzel, ez egy következő tapasztalatunk, és nagyon fontos az is, hogy eh, az üzleti élet szereplőit is bevonjuk, és a KKV reprezentánsai is részt vegyenek ebben, hogy ösztönözzék a követelését annak, hogy változás történjen, tényleges változás történjen. Információs tájékoztató kampányokra van szükség, eh, az említett kódexet is el kellett fogadni, tájékoztatjuk különböző kampányokon keresztül az érintetteket és évente szervezünk egy idegvágó rendezvényt, és erre meghívjuk a kis és középvállalatokat, ahol elmondunk mindent, amire szükség van, de a többi szereplőt is, akit egyáltalán érint a gyorsított kifizetés. És Pillanatnyilag nem változtatjuk meg a törvényeket, nem erre van szükség, úgy látjuk, hanem folyamatosan dolgozunk ezen. Tehát nincs, nem, nem követeli senki, hogy megváltoztassuk a törvényeket. Megnéztük, hogy mi történt korábban. Többen is említették már a közbeszerzést, mi megvizsgáltuk a közbeszerzést ezzel kapcsolatban. Vannak gondolatok, ötletek, ezeknek végére kéne járni, de elsősorban nem jogalkotásra van szükség véleményünk szerint, hanem valami másra. De persze nyitottnak kell lenni, és akkor tovább tudjuk javítani a helyzetet. Köszönöm szépen, mielőtt a képviselőknek adnék szót. Vajdal asszonynak szeretnék szót adni az Európai Bizottság részéről. Digi Grow, tessék. Um, Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném megköszönni az IMCO szakbizottságnak, hogy ilyen kezdeményezést szervezett meg ezen rendkívül időszerű kérdésben. Fontos számunkra, hogy itt lehetünk és meghallgathatjuk a véleményüket, és hogy elmondjuk a magunk véleményét is az irányelv végrehajtásával kapcsolatban jegyzéket kell készítenünk arról, hogy mit értünk el az irányelv révén. Azt látjuk, hogy a dolgok előre mozdultak. A fizetési késedelmek száma csökkent. Ugyanakkor azonban nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene a helyzet nem ideális, még nagyon sokat teendőnk. Azt látjuk, hogy a késedelmes fizetés továbbra is előfordul a gyakorlatban minden gazdasági ágazatban, de nyilván főleg ott probléma, ahol sok a KKV. Tudatában vagyunk annak, hogy az uniós vállalkozások 60%-a később kapja meg a pénzt, mint ahogy azt kikötötték előtte. Ez a probléma főleg a kis és középméretű vállalkozásokat sújtja. Főleg a vállalatok egymás közötti kapcsolatában, business to business. Az előttünk felszólalók is elmondták, hogy ez azért van, mert ezek a vállalatok nincsenek jó alkopozícióban. Másodszorban pedig a KKV-kat. Azért is sújtja ez a probléma, mert általában véve nagyobb likviditási gondokkal küzdenek, és a túlzott fizetési késedelem közvetlenül kihatással van a vállalat túlélésére. Sajnos öt csődből egy esetében, ö, bocsánat, öt esetből egy, öt esetből egynél a vállalat azért ment csődbe, mert fizetési meghagyás, késési problémáik voltak. Mi sok mindent teszünk, megpróbálunk sok pénzt az uniós költségvetésből erre a problémára szánni. A késedelmes fizetés kultúrája ellenébe megy a bizottsági erőfeszítéseknek. A bizottság számára ezért a kérdés továbbra is prioritást jelent, ezen fogunk dolgozni. Milyen következtetéseket tudunk levonni az egészből, melyek a következő lépések. Úgy érezzük, hogy módosítanunk kell az irányelven. Minden oldal ezt kéri tőlünk. Viszont kérdés, hogy ez a megfelelő problé- megoldás a problémára. Gondoljuk csak meg, főleg a vállalatok egymással való kapcsolatában, a business-to-business szektorban, az irányelv strukturális probléma, nincsenek ugyanis ellenőreink, akik szankciókat vethetnének ki a nem teljesítésért. El kell ismernünk azt, hogy a végrehajtás, főleg a B2B kapcsolatban bonyolult. Ami pedig a közintézmények részéről történő végrehajtást illeti, ott több eszközünk van. Az előttünk felszólalókkal egyetértek, egy nagyon szigorú betartatási politikát kezdtünk alkalmazni azok tagállamokkal szemben, ahol túlzottak a késedelmi fizetések. A bíróság egy, előtt van egyébként Olaszország az irányelv megsértéséért, de jogsértési eljárást indítottunk más tagállamokkal szemben is. Olyan tagállamok esetében, ahol azt láttuk, hogy nem tesznek semmit, tehát azért, hogy tegyenek valamit. Az irányelv pozitív hatásokat hozott, de van egy strukturális gyengesége, mégpedig a betartatás. Ez bonyolult. Úgy érezzük, hogy azt kellene jobban megvizsgálnunk, hogy az irányelv hogyan lenne jobban végrehajtható. Ez vezetett bennünket arra, hogy azt mondjuk, hogy meg kell értenünk azokat a problémákat, amelyek a késedelmes fizetést okozzák. Miért nem fizet a vállalat? Melyek lehetnek a hatékony eszközök, melyekkel jobban végre lehet hajtani az irányelvet? Igazgatóságunk információt gyűjtött össze, egy tanulmányt készítettünk el, azt kértük a tanulmány elkészítőjétől, hogy nézze meg, hogy melyek a leggyakoribb okok, melyek miatt nem fizetnek. Nagyon sok minden említette, elmondtak már az okokból, valaki említette a pénzügyi ismeretek hiányát, tudáshiány, készségek hiánya, vállalatok közül sokan nem ismerik jogaikat. Emellett ott van a az eljárás, maga az administratív eljárás, az ellenőrzés, Sokrétű tehát a probléma. Megvizsgáltuk azt is, hogy az egyes tagállamokban milyen intézkedések léteznek. Érdekes volt az ír példát hallani. Mit lehet tenni? Azért, hogy jobb fizetési kultúrát terjesszünk. Érdekes eredményeket láthatunk, elmondom, néhány gondolatunkat. Az egyik elképzelés az, hogy általában véve rövidebb fizetési határidőket vezessünk be. Aztán van egy nagyon sikeres eszköz, a jól fizető vállalatok népsorát terjeszteni kell. Ismerté kell tenni az ilyen vállalatokat. Emellett szankcionálni kell a vállalatokat, melyek nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségeiknek. Képzést kell biztosítani a kisebb gazdasági szereplők számára, és díjaznunk kell a jó fizetési magatartást. A tanulmányt hamarosan közé tesszük, és ebben majd sok gondolatot találnak arra, hogy hogyan folytatjuk a munkát. Okosnak kell lennünk, mert maga a betartatás bonyolult. Meg kell néznünk, hogy más szakpolitikai területekkel hogyan biztosítható a szinergia, a fizetési gyakorlatokat említette valaki, és itt van még a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv is okosan kell eljárnunk, nem sablonosan kell gondolkodnunk, meg kell néznünk azt, hogy milyen további eszközökkel lehetne a fizetési kultúrát javítani Európában. Köszönöm szépen, Grabini asszony. Köszönöm szépen, ezúttal rövidebben fogok felszólalni. Az ír példa és a vita is megmutatta, hogy nem oldhat meg mindent az Európai Unió, közös a hatáskör, nagyon fontosak a tagállamok, nagyon fontos a kormányok feladata a helyes és etikus alkalmazás miatt. Ha maga az állam nem fizet időben, akkor a vállalatok sem fognak tudni. Úgy érzem, hogy az irányelvnek van néhány pontja, ahol lehet javítani a szövegen. A nem fizető, illetve fizető vállalatokról készítsünk egy-egy listát. Itt most nem a politikai beállítodásról van szó, hogy szocialista, kommunista, stb., de az országban nem uralkodhat anarchia az államnak érdeke kell, hogy legyen az, hogy ahol megbomlik az egyensúly, ott megoldja a helyzetet. Jelen esetben a bizottságnak kell közbelépnie. Olaszország tragikus példákra hívta fel a figyelmünket. A bizottságnak kell felügyelnie a kormányokat, a tagállamokat mert ezek az országok a belső piacon járnak el. Ha a kollégám Szolik úr másképp szeretné, akkor hagyjuk az egészet a tagállamokra, de egymás közt fognak ezen vitázni. A bizottság említette, hogy a B2B kapcsolatok problémásak. Ezért kell módosítanunk az irányelvet. Lehetne egy KKV ombudsman. Ma megszolva, megszavaztunk egy KKV-kkal kapcsolatos jelentést, aminek nagyon örülök. Elhangzott, hogy lehet, hogy a KKV-k nem megfelelően képzettek. Lehet, hogy az iskolában kellene a pénzügyi ismereteket korábban elkezdeni tanítani. El kell ismernünk azt, hogy a nagyok, nagy vállalatoknak alávetettjei a kisvállalatok. És emellett ott van az, hogy maguk a tagállamok, az államok negatív példát statuálnak. De hogyan biztosítható az, hogy a pénz eljusson az alvállalkozókhoz? Valamilyen kötelezettséget meg kell fogalmazni. Ha az államnak kell fizetnie, akkor az államtól származik a pénz. Ha nagyvállalatról van szó, nem fizet a kisvállalatnak, akkor a kisvállalat nem fog tudni fizetni a saját vállalkozóinak sem, és embereinek sem. Lára Komtival kellene ezt a módosítást megbeszélnünk. Remélem, hogy a bizottság meghallgat bennünket. És köszönöm szépen a KKV képviselőit. Én, én nem akarom, hogy a nagyvállalatokat kivegyük a hatály alól, csak tárgyalást szeretnék, a munkacsoportomban is szeretnék erről tárgyalni, legyen egy működő megoldásunk. Azért, mert a nagyvállalatok körül mind-mind kisvállalatok dolgoznak. A nagyvállalatok örüljenek annak, hogy szolid KKV-k veszik körül. Nem akarhatják azt, hogy egyik napra a másikra ezek kimúljanak. Mert akkor a nagyvállalatnak sem lesz nyersanyaga. Nagyon sok szabályozni valónk van még a késedelmes fizetés területén. Köszönöm, hogy volt türelmük meghallgatni engem. Köszönöm, Szolik úr, tessék. Köszönöm szépen. Olyan szavakat ad a számba, amelyeket nem mondtam. nem egy szabályozatlan világban élünk, hanem egy túlszabályozott világban. Ha valami nem működik, akkor egy új szabályal megoldható? A meglévő szabályokat kell megfelelő módon végrehajtani. Meghallgattuk azt, amit a bizottság elmondott. A bizottság közbeléphet ha olyan dolgok fordulnak elő, mint amiről Dél-Olaszországban szereztünk tudomást. A szabályokat hajtsuk végre, és a bizottság tegyen valamit akkor, ha valaki elmulasztja a kötelezettségét, elmulaszt fizetni, azért, hogy a másik megkapja a pénzét. Illúzió lenne azt gondolni, hogy ha új szabályokat hozunk meg, akkor megoldjuk a problémát, mert ez nem így működik. Utolsó megjegyzés, mert én kolléganőmhöz intézem ezt a kérdést. Véleményem szerint nem a szocializmust kell itt bevezetni, ön túl fiatal ahhoz, hogy ezt megélte volna, de a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kiközbezve. Jobb világban szeretnénk élni, de nem lehet mindent leszabályozni. Ez illúzió. Az Európai Unió új szabályokat adjon ki, mert akkor majd működni fog a világ. A valóság más, és a valóság be fogja bizonyítani, hogy ez nem így működik. Köszönöm szépen! Mm, úgy érzem, hogy valós kérdések, tényleges kérdések nem hangzottak el. A második panel során meghallgattuk azt, hogy mit lehetne és mit kell tenni. Írországból jó példák érkeztek hozzánk. Szeretnék köszönetet mondani panelistáinknak. Sok sikert kívánok Hallhatták az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság eh, már gondolkozik a szükséges lépéseken. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A tagoknak, az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok természetesen, és úgy érzem, hogy ezzel ezt a meghallgatást lezárhatom, és ezzel szakbizottsági ülésünk utolsó ülését is a nyári szünet előtt. Köszönöm szépen a titkárságnak a kiváló munkát, melyet biztosított, elvégzett az elmúlt hónapokban. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is, a jó munkáját. Köszönöm, és szeretnék mindenkinek nagyon kellemes nyári szünetet kívánni. Augusztusban találkozunk.